Good afternoon, dear Jó napot kívánok, kedves kollégák! Néhány perces szünetet tartottunk. Hétfőn három órakor ez mindig egy ilyen téma, hogy az ember kicsit késve érkeznek a menekült csomag kapcsán fontos döntéseket kell hozni. Örülök, hogy eljönnek erre a fontos témára. Az elnök közleményével kezdem, hogyha nincs csak akkor ezzel elfogadottnak tekintem, ami a napi rendet Dán, Máltai, Horvát és Ír nyelven nincs tolmácsolás, ma meg holnap ami pedig a koordinátorok ajánlásait illeti Sógor úr a néppárt nevében előadó lesz a Single Digital Gateway ügyében probléma megold a szolgáltatások egyébben az el, elfogadjuk ezeket az ajánlásokat, ezek után végrehajtási jogszabályok a november 3-án a bizottság az EU 2015-243-as rendeletével kapcsolatban kapott egy jelentést, standardekkel és technikákkal kapcsolatban a kivont lőfegyverek ügyében az, az, az egy módosított irányelvről van szó az esetben a fegyverek beszerzéséről és megőrzésével kapcsolatban az EU hát, az 55, 55. jogszabály értelmében ezt elfogadtuk ezek után egy belső határidőt állapítottunk meg a panaszok benyújtására, amennyiben ilyen nem születik, akkor ezt elfogadottak nekik méghozzá december 8-áig jelezzék a panaszokat. Egy elektronikus szavazás lesz külön 17.45-kor kezdődik, kérem hozzák magukkal majd a kártyákat a szavazáshoz. A fő napi rendi pont ma délután, amit megvitatunk a közös európai menekültügyi rendszer, ennek egy reformja lesz. Kedves kollégák, úgy döntöttünk a koordinátorok szintjén, hogy vitát szervezünk az a közös menekültügyi rendszerről, a teljes rendszerről, és emlékez, nyilván nem, ez csak emlékeztető, hiszen önök is tudják. Szeretnénk összefoglalni, hogy hol is tartunk, mennyire fontos ez a csomag természetesen. Nyolc előadó dolgozik ezen a Libén belül egy óriási vállalkozás ez, és ez a Libe számára is rendkívül fontos téma, politikai iránymutatás szintjén és a Dublin felülvizsgálata, egyéb témák, egy csomó ö, a minősítés és a képzett, szakképzettség, a hazatelepítési keret és egyebek kerülhetnek szóba. A mai vita célja az nem az, hogy részletesen megvizsgáljuk minden egyes idevágó anyagot, joganyagot, ez úgysem lehetséges nyilvánvalóan, ami a mai szándékunk az az, hogy próbáljuk megérteni, hogy politikai szempontból milyen üzenete van az egyes elemeknek. Arra kérném e, az Európai Bizottsági kollégákat e, és a tanácsiakat, hogy erre fókuszáljanak. Ne annyira a részletekbe menjünk, e, az előadók, az árnyékelőadók közül itt, többen itt vannak, akik dolgoznak ezeken az anyagokon, a kérdés most az, hogy milyen irányba indulnak el ezek a joganyagok, hol tartunk politikailag éppen karácsony előtt, és mire számíthatunk, vagy a jövőben rendkívül érzékeny anyagokról van szó. Emlékeztetni szeretnék, még májusban és júliusban hét jogalkotási javaslatot fogadott a két csomagban a tanács, ezzel kíván a, a bizottság, hogy az egész csomagot ezzel akarjuk megreformálni, meg kell határozni a biztonságos állam, ugye ez a Guillaume jelentés volt, és erre megszületett egy jelentés. Már 2015-ben volt erre egy javaslat egyébként, aztán felfüggeszték a tárgyalásokat, hogy ezt a listát tényleg ki lehessen alakítani, és egész csomagban szerepeljen a parlamentből hat, a hat, hatot elfogadtak a joganyagból, és nagyon fontos a Dublini rendelet felülvizsgálata, átdolgozása. Ezzel is foglalkoznunk kell, nyilván az előadók majd erre is kitérnek a későbbiekben. A javaslatot nagyjából egy időjel terjesztették elő, különböző szinten állnak ezek a feldolgozás során a menekültügyi ügynökség egy ideiglenes megállapodás eredménye, meg az Eurodac felvizsgálatáról is folynak a tárgyalások, és egy megfelelő rendelet, ami a képzettséget illeti, a tanács most elfogadott egy tárgyalási mandátumot a hazatelepítési kerettel kapcsolatban, de még nem adtak mandátumot a befogadással kapcsolatos előírások felvizsgálatára. Az, illetve ugyanezt mondhatjuk el a Dublini felülvizsgálatról is és átdolgozásról. Itt egy nagyon súlyos kérdésről van szó, hiszen bizonyos szándékok és kapacitások kialakítása ezt határozza meg a jövőben. Minden mindennel összefügg természetesen, és lát, hogy látnunk kell, hogy egy koherens megoldásra van szükség, csomag szintjén ehhez be kell vonni minden érintettet, a tanácsot, a bizottságot természetesen. Most pedig, amit hallani fogunk, az nem a részletekbe menő magyarázat, hanem egy politikai pillanatfelvétel, hogy úgy mondjam, a bizottság és a tanács részéről hol tartanak ők, és reméljük az előadók erre reagálnak majd még ma délután a legfontosabb pontokra legalábbis. Először szót adok az Európai Bizottságnak, Ryan úrnak aki helyettes vezetője annak az osztálynak, amelyik a csomagot kezeli az Európai Bizottság szintjén. Ryan úr, egy hét percre tudnék szót adni, és tudom, hogy ez nem sok az egész csomagot tekintve, de utána időt kell szállni a vitára, a kérdésekre is, és akkor majd az egyes konkrét témákra még visszatérünk. Kérem, hogy a stratégiára térjen ki, amelyen dolgozunk pillanatilag, hol tartunk a csomagban. Igyek. Köszönöm szépen. Megpróbálom összehangolni, hogy hogyan néznek ki jelenleg a tárgyalások a javaslattal kapcsolatban, amelyet tavaly fogadott el a tanács egy teljes reformmal kapcsolatban. Nos, nézzük meg, hogy milyen kapcsolat van technikai és politikai szempontból is a különböző javaslatok között. Először is, illetve legvégül pedig arról fogok beszélni, hogy mit gondolunk mi az ütemtervről, és arról, hogy hogyan tudjuk beépíteni a tárgyalás sorozatba a különböző eszközöket. Nézzük most a külön-külön az eszközöket, és itt nem akarok arra visszatérni, amiről ön már beszélt. Először beszélnék azokról a fájlokról, ahol a legtöbb előrelépésről számolhatunk be sikerült a társjogalkotóknak politikai megállapodásra jutni, azzal kapcsolatban, hogy megerősítik az ügynökség mandátumát technikai szempontból is, és a preambulum bekezdésekre is vonatkozólag is. Természetesen nem sokára a fennmaradó kérdésekre is megpróbálunk megoldást találni. Az jurodákkal kapcsolatban a parlament és a tanács is elfogadta a saját mandátumát, és gyakorlatilag három trialógusra is sort került már az ősz során. Ezen a héten lesz majd egyébként egy másik találkozó, és majd Strasbourgban egy harmadik. Mi úgy gondoljuk, hogy sikeres lesz a politikai megállapodás, még talán az év vége előtt. Tehát 2017 vége előttre várható ez, és azért azt mindenképpen előre vetném, hogy vannak még fennmaradó kérdések, amikre még nem sikerült megoldást találni. Az egyik például az adatok megőrzésének ideje, és az, hogy hogyan lehet biztosítani a rendvédelmi erők hozzáférését az adatokhoz. A két intézmény elfogadta a saját álláspontját a kvalifikációs irányelvel kapcsolatban, de nincsenek egyelőre még kompromisszumok, viszont úgy tűnik, hogy elég szépen haladnak a dolgok, és alapvetően egyetértenek sok mindenben a társ jogalkotók, de azért még fontos kérdésekben továbbra is más állásponton vannak, például a harmonizációval kapcsolatban, a kvalifikációk és a kedvezményezettek jogainak tekintetében. Ami a tanácsi munkát illeti, a tanácsban sikerült az általános megközelítést nagyjából már megalkotni. Most ezen a héten szerdára fogják ezt véglegesíteni, és nem sokára megkezdődnek a trilógusok is néhány héten belül. Most itt hogy hogy néz ki tartalmi kérdésekben a helyzet. Azért itt az intézmények sok mindenben egyetértenek, de ugyanígy vannak nézetkülönbségek is, főként a munkaerőpiaci hozzáféréssel kapcsolatban, aztán a kiskorúak fogvatartásával kapcsolatban, és a befogadás kérdésében a másodlagos szabad mozgással kapcsolatban. Ami pedig a menekültügyi eljárásjogot illeti, itt a tanácsban szépen halad a munka, főként az észtelnökség alatt szépen halad, és úgy tűnik, hogy a második olvasat egy kompromisszumos javaslat alapján valószínűleg nem sokára kialakul. A viták során a harmadik, a biztonságos harmadik országokkal kapcsolatban, illetve a tanács júniusban ebben a témakörben iránymutatásokat adott számunkra, és mi azért azt várjuk, hogy a tárgyalások a tanácson belül valószínűleg a tavasz folyamán valamikor le fognak záródni, tehát a következő év során. Ez egy picit hosszabb idő a parlament szempontjából, több időt vesz igénybe, de valószínűleg az év vége előtt el lehet majd fogadtatni ezt a jelentést. Nézzük most a Dublint. Ez volt a legnehezebb az összes fájl közül. Volt a tanácsban egy első olvasat, technikai szinten, és nagyon sok bilaterális találkozóra, illetve párbeszédre került sor az elmúlt évek során, illetve az elmúlt év során magas szinten. Nem gondolom, hogy titkot árulok el, hogyha elmondom, hogy néhány tagállam számára mi volt a legnehezebb kérdés. A bizottsági javaslatnak ugye a kötelező betelepítéssel kapcsolatos intézkedéséről van szó, ami ugye arra vonatkozik, hogy egy bizonyos küszöbérték fölött áttelepítik, betelepítik a menekülteket. Világos az is, hogy az ütem, terv a szolidaritási komponenssel kapcsolatban teljesen kiszámíthatatlan, tehát az időre vonatkozólag és annak a formájára vonatkozólag egyaránt. Aztán az uniós álláspont a hazatelepítéssel kapcsolatban úgy néz ki, hogy a parlamentben októberben megszületett az álláspont, és decemberben fognak találkozni a parlament és a tanács részéről, és úgy tűnik, hogy egy keretre mindkét intézmény szerint szükség van, és arra is, hogy két évente egy új terv készüljön el, de azért még mindig vannak nézetkülönbségek a parlament és a tanács között, főként a hatáskör tekintetében, a módszerek tekintetében, az elfogadandó tervek kapcsán. A parlament inkább delegált jogi aktusokat szeretne, míg a tanács implementációs eljárást. A tárgyalásokat éppen felfüggesztették egészen addig, amíg a bizottsági javaslat megérkezik, mert itt új tartalmi kérdésekre is lehet számítani. Nagyon nagy kihívás mindez, mert ilyen komplex kérdéskörről van szó, de azért sikerült előrelépésekről is beszámolnom. Még azt szeretném elmondani, hogy hogyan függenek össze ezek a fájlok. Ahogyan elmondtam, már rengeteg ilyen összefüggés van. Többek között fontos kimondani azt, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy akkor van értelme ennek az egész reformnak, hogyha minden egyes joganyagot el tudunk fogadni, tehát itt inkább a az időzítés a nagy kérdés, nem pedig politikai választástól függ mindez. Nézzük a gyakorlati kérdéseket. A koherenciát kell biztosítani a különböző javaslatok között. Ezt a koherenciát, ezt a teljes tárgyalási sorozat alatt meg kell őrizni. Ez egyébként nagy gyakorlati kihívásokat is jelent mind a bizottságnak, mind a több intézménynek. Hiszen ugye 15 évvel ezelőtt a jogalkotó úgy döntött, hogy úgy alakul az egész menedékes csomag, ahogy végül is alakult. Ez nem feltétlenül koherens, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran találkozunk szakértői szinten, hogy biztosítani tudjuk eh, ezt a koherenciát. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, itt néhány eh, fontos kérdésre hívnám fel a figyelmet, ahol eh, összefüggenek ezek az anyagok. Az első, amire mindenképpen utalni szeretnék, az a másodlagos mozgásra vonatkozik. Ez főként a Dublini eh, rendelet szempontjából eh, rendkívül fontos, illetve a befogadási rendelet szempontjából, valamint a kvalifikációs rendeletre is utalnék ebből a szempontból. Itt mindegyiknek az a célja, hogy egy közös keretrendszer alakuljon ki, amelyen keresztül világos eh, kötelezettségek hárulnak az egyes menedékkérőkre, azzal kapcsolatban, hogy ahol beadják a menedékkérelmüket, ott maradjanak is ott. Persze közben elképzelhető, hogy lesznek mozgások, mind eljárási szempontból, mind konkrétan, vagy gyakorlatban, és ebből is látszik, hogy nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak ezeket a másodlagos mozgásokat kellene megakadályoznia. Figyelembe kell venni ezeket az aspektusok, aspektusokat, mert ezekre az összes eszközben van utalás. Egy másik ilyen példa, ahol teljesen világos, hogy összefüggnek ezek az anyagok, az a kiskorúakra, főként a kísérő nélküli kiskoriakra vonatkoztatva igaz. Jó példa-e abból a szempontból, hogy ki a gondnok, ez mind a négy eszközzel kapcsolatban nagyon releváns kérdés, hogy ki, tehát a gyám, az ő kinevezése hogyan történik meg, kinért lesz felelős, mely kiskorúakért lesz felelős. Egy másik aspektus, amire mindenképpen szeretnék utalni, az az ügynökség új mandátuma, illetve a jogi keretek kérdése. A, az ügynökségnek a mandátuma alá tartozik jelenleg az is, hogy jelentéseket készítsen különböző származási országokkal kapcsolatban. És ez az egyes esetekre is vonatkozik, de van egy másik kérdés is, amelyben ez az összefüggés egyértelműen megmutatkozik, ez a biztonságos harmadik ország témája. Ilyenkor releváns információgyűjtés a legfontosabb, hogy bizonyos országokat az Európai Uniós biztonságos országok listájára bevegyenek-e vagy sem. Hogyha tovább nézzük a helyzetet, ön is elmondta, elnök úr, hogy 18 hónappal a javaslat elfogadása után nagyon más eszközökkel kell számolnunk, és biztos, hogy a tárgyalások lezárása is még időt fog igénybe venni, főként a Dublini rendelet, illetve a menedékes eljárás kérdése lesz ilyen, mert nagyon komplex és nagyon érzékeny témák ezek. Ugyanakkor két eszköz tekintetében már nagy részben meg tudtunk egyezni a tartalmi kérdésekről, ez a Eurodac és az ügynökségre vonatkozó eszköz, úgyhogy a bizottság úgy gondolja, hogy nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem tudnánk kihasználni azt, hogy ezek a fontos reformok, ezek ezekkel kapcsolatban már sikerült megállapodásra jutni a tartalmi kérdésekben, és ez rövid távon is nagyon megkönnyítené az együttműködést, illetve a műveleti eljárásokat. Most sokkal jobban működik az ügynökség, több forrásból működik, megerősödött, tehát anyagi szempontból mindenképpen nagyobb segítséget tud nyújtani a tagállamoknak, és azt gondolom, hogy a Jurodák rendelet is már most is nagyon jól segíthetne az illegális migráció megállításában, illetve a jobb rendvédelmi fellépés tekintetében. Szeptember 27-én, amikor elfogadtuk a két éves jelentésünket a migrációs agendával kapcsolatban, a akkor a társjogalkotók is azt mondták, hogy menjünk előre, folytassuk a tárgyalásokat ezzel a két javaslattal kapcsolatban. Természetesen vannak olyan aspektusok, amelyeket elképzelhető, hogy majd módosítanunk kell a teljes megállapodás csomag kapcsán. Ezeket egyébként meg lehet majd ejteni később is, úgyhogy sajnálatos lenne, ha ezek miatt nem lehetne előrelépni. Köszönöm. Köszönöm szépen a kapcsolatokról és a stratégiákról az áttekintést. Ehhez nyilván a kollégák is szeretnének hozzászólni, de Először az elnökség képviseletében adnám meg a szót Birgit Lúznak, és köszönöm a kollégáknak is, akik segítették ezen dossziékat előkészíteni. Hogyha tudna egy pillanatfelvételt nyújtani, talán kb. 7, legfeljebb 10 percben, és ezt követően kezdődhetne az eszmecsere. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Azt hiszem, hogy az igazság az, hogy röviden össze tudom foglalni az elmondottakat, mert a bizottság már egy alapos áttekintést adott. A fő kérdésekkel még foglalkozni kell, vagy ezeket már megoldottuk, de mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, megköszönni azt, hogy meghívtak erre a mai ülésre és szeretnék egy rövid áttekintést adni a munkánkról, illetve megemlíteni azt, hogy hogyan tudnánk a következetességet biztosítani a közös európai menekültügyi rendszer reformjával, ahogyan azt a miniszterünk júliusban megemlítette már, amikor itt járt. A fő célunk, az elnökség célja az volt, hogy a lehető legnagyobb előrelépést érjünk el a különböző dossziékkal, arra a munkára építettünk, amelyet a korábbi elnökségek kezdtek meg, és ez alapján alaposan megvizsgáltuk a csomag összes jogalkotási javaslatát. Eddig négy mandátum jóváhagyására került sor a Málta elnökség, illetve a jelenlegi elnökség során, így elkezdhettük a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Továbbá reméljük, hogy egy ötödik mandátumot is megkapunk a befogadási feltételekről szóló irányelv kapcsán, ahogyan Steven is elmondta, remélhetőleg még szerdán ez megszületik, és ami az anyagok közti koherenciát illeti, erőfeszítéseket tettünk, ami egy komoly kihívás volt, de remélhetőleg továbbra is az a helyzet, hogy amiben megállapodunk, az működőképes és biztosítja a koherenciát. Követtük a tematikus megközelítést, amelyet a máltai elnökség kezdeményezett. A fő témákat már azonosítottuk, azon témákat, amelyekre fokozottabb figyelmet kell fordítanunk, míg egyidejűleg előre próbálunk lépni a többi anyaggal is. Az elnökség során szoros figyelemmel követjük azt is, hogy hogyan tudunk egy olyan rendszert létrehozni, amelyben a különböző dossziék egy koherens egészet alkotnak, és gyakorlati szempontból ez azt is jelenti, hogy különböző szakértők szorosan kell, hogy együttműködjenek. Ez eddig meg is történt, és nagyon jó volt az együttműködésünk a bizottsági szakértőkkel is. Például, és a bizottság is ezt már említette, felmerült a képviselők és a gyámok témája, ugye a bizottság egy holisztikus rendszert szeretne létrehozni, egy kiskorú, a menedék kérelem benyújtásától egészen 18 éves koráig nyomon követésben részesülne, amíg ugye már gyámra nincs szüksége. A tanácsi mandátummal ez ugye még mindig egy részleges általános megközelítés, Első pillantásra ez negatív lépésnek tűnhet, de igazából ez egy eszköz, amely által gondoskodni tudunk a dossziék közti koherenciáról. Minden egyes rendelkezés kereszt hivatkozásokat tartalmaz a csomagban a többi javaslatra, és nem szeretnénk ugyanis megerőlegezni a vitát a többi dossziéról, tehát ezeket a kapcsokat, a kapcsolódó pontokat későbbi eszmecserék során érintünk majd, amikor már egy előre haladottabb állapotban van a vita. Persze ez lehet, hogy nem egy ideális helyzet, ugyanakkor ezáltal biztosítani tudjuk a koherenciát, és minden pontot alaposan meg kell vitatni az összes félnek. Egy kicsit részletesebben, ami a Dublini rendelet felülvizsgálatát illeti, a korábbi elnökségek, a szlovák, a máltai elnökség komoly erőfeszítéseket tettek, hogy a jelenlegi holdpontról a különböző aspektusok kapcsán el tudjunk lépni, ami például a szolidaritás és a felelősségvállás elvének végrehajtását illeti. Bizonyos előrelépés történt a konzultációk és az egyeztetések során, de sajnos ez nem volt elegendő ahhoz, hogy már most megállapodásról beszélhessünk a tanácsban. Az észt elnökség elismeri, hogy milyen nehéznek bizonyult ez a feladat, amelyet a két oldal egyeztetéseken folytattunk az összes tagállammal. Látjuk a problémákat, de azt is, hogy a közös nevező hol lehetséges. További egyeztetésekre van szükség, éppen ezért az elnökség hátralevő időszakában az a célunk, hogy együtt dolgozunk a tagállamokkal, figyelembe véve persze a tanácsi következtetéseket is, az októberi következtetéseket, amelyek konszenzusra, keresésére szólítanak fel 2018 első felében. Ami az Európai Unió menekültügyi ügynökségét illeti, nem szeretnék most részletekbe menni azzal kapcsolatban, hogy hol tartunk most, mert ez már elhangzott. Amiben reménykedünk, az elnökség reméli, hogy a tárgyalások eredményeit rövidesen a koreper elé terjeszthetjük, és akkor a többi dossziéra való hivatkozás maradna már csak hátra, és ezeket kizárnánk a megállapodásból az Eurodac kapcsán. Először is szeretnénk köszönetet mondani a parlamentnek. Úgy gondoljuk, hogy jó eredményeket értünk el eddig a három egyeztetések során. Természetesen az elnökség számára fontos lenne, hogy még mindig haladjunk, amennyire ez lehetséges. A soron következő három hét során. Noha bizonyos kérdések tekintetében a tanács még rendelkezik mandátummal, ezek megoldása tehát a következő elnökségre várna. Reméljük, hogy ennek ellenére le tudjuk zárni a jelenlegi mandátum alapján a tárgyalásokat. Ami pedig a befogadási irányelvet illeti, hallották, hogy hol állnak a dolgok. Amit remélünk, az az, hogy már most szerdán mandátumot kapunk a trialógushoz, és aztán a lehető leghamarabb elkezdhetjük, elkezdhetjük a parlamenttel a tárgyalást. Ami pedig az áttelepítési keretet illeti, a múlt héten, november 15-én a tanács megkapta a mandátumot, és Örülünk annak, hogy az első trialógusra már most decemberben sor kerülhet, aztán pedig a bolgár kollégáink fogják folytatni a következő fél évben a tárgyalásokat. A kvalifikációs rendelet témájában pedig folyik az egyeztetés, a háromoldalú egyeztetés. Elhangzott, hogy a mandátumunk részleges. Igazából ezekhez a témákhoz még nem érkeztünk el, de a mandátum kapcsán reméljük, hogy most szerdán javítható ez a mandátum azáltal, hogy a családtagok definícióját tisztázzuk, és reméljük, hogy akkor átérhetünk ezeknek a kérdéseknek a megvitatására is. Reméljük, ugye a két korábbi trialógus ülésen és a technikai üléseken remélhetőleg még haladhatunk, és a lehető legtöbb kérdést remélhetőleg le tudjuk majd zárni de valóban további vitára van szükség a bolgár elnökség alatt. És végezetül, ami a menekültügyi eljárással kapcsolatos rendeletet illeti, valóban ez egy nagyon technikai és nagyon komplex anyag. Az első olvasatot szeptemberben tudtuk csak lezárni. Ezt követően rögtön elkezdtük a tárgyalásokat a második olvasatról, illetve az elnökség második javaslatáról, és remélhetőleg december elején eljutunk a második olvasat lezárásához is, de további munka szükséges még, és sajnos a mandátumot nem kaptuk meg, amely alapján elkezdhetnénk a tárgyalásokat a parlamenttel. Erre a mi elnökségünk alatt nem kerül sor, de reméljük, hogy haladunk, és eddig elég jól haladtunk. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag ennyi lenne részemről. Minden esetre valóban komoly kihívás elé ö, kerültünk. Az volt a célunk, hogy minél többet haladjunk, hogy egyik dossziéval sem maradjunk le. Köszönöm. Jó, ez nagy kihívást jelent természetesen. Nézzük meg, hogy a kihívás jelentő helyett milyen más szinonimákat tudunk használni. Ez nem egy egyszerű feladat, nyilvánvalóan óriási blokk ez a joganyagokból, és most az előadókhoz fordulok. Ugye háromkor kezdtük ezt a vitát hétfő délután, ilyenkor sokan nincs, nem tudnak jelen lenni, de azért többen jelen vannak már. És ha hozzászólnak, a szükséges időt vegyék igénybe. Van idő, és biztosítjuk az időt, és a, a, abban a sorrendben, hogy a szót kérték, adom meg a kollégáknak a szót, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt a bizottságot, a tanácsot meghallgatni a különböző kifejezéseket. Nehéz, érzékeny, bonyolult ügy van, számos különböző vélemény van. Mi ezt tudjuk itt a parlamentben, és mindenek előtt a Libén belül tudjuk, de hát elnézést kérek. Igenis, mi ki tudtunk alakítani egy álláspontot most eh, több mint 18 hónap után örülök, hogy a bizottság ezt megemlítette. Három anyagot tudod még bemutatni, ahol a tanácsnak nincsen semmiféle álláspontja. Nem mondják nekem, hogy ez nehéz. Mi is tudjuk. Ennek ellenére sikerült egy álláspontot kialakítanunk, és azzal folytatnám, hogy azt mondom, jó, megértem én, hogy mindenek előtt a tanács kész arra, hogy a jurdakat és az easz befejezzük. De az a benyomásom, hogyha egyet tudunk érteni ebben a két anyagban, akkor a tanács oldalán az étvágy, hogy komolyan folytassuk a munkát a többi anyagon, nem lesz erősebb. És ezt én igen, csak udvariasan fogalmaztam most meg. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy ezek is nehéz ügyek, és mi tudjuk ezt a házban is természetesen, és különböző véleményen is vagyunk, de ami engem illeti, én személyesen nem mindig szeretem azt, amit sikerült kidolgoznunk, de azért kialakult egy álláspont, vagy több álláspontunk, ezek után az előadókban meg kell bíznom, itt a, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a, a, a, azt az álláspontot megvédjék, amiben mi egyetértettünk. És úgy általában kijelentve, hogy a tanácsnál nem erősödik az étvágy arra, hogy befejezzük az Euraszán és az jóradakon kívüli anyagokat is, de azért azt gondolom jó lenne, hogyha harcolhatnánk itt az álláspont keresztül vitelért, amit kialakítottunk itt a parlamentben. Ez például a kényszer alkalmazásával kapcsolatban, illetve az őrizetbevétel vagy fogvatartás időszakát tekintve is meg kéne állapodni. Hogyha elkezdünk a bulgár elnökség alatt dolgozni, és talán megszületik egy javaslat a, a legfontosabb ügyekben 2018 nyarára, mint Dublin például, akkor mi történik? attól tartok, hogy bele tudunk menni a következő választásokba úgy, hogy az általános menekültügyi politikában nem lesz változás itt a parlamentben, és egy utolsó megállapítás, elnök úr, persze én jól tudom, hogy nem minden tagállam elégedett ezzel, és az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy az EASO és az er- Ajrodak esetében haladni kell, hogy a tagállamoknak kicsit eleget tegyünk, és a végén megszülessen az a reform, ami vonatkozik az összes anyagra. De emlékeztetni szeretnék arra. Valamennyi egyetértetek az ő a Törökország megállapodásban, és a cél éppen az volt, hogy időt nyerjünk némileg. Ezért azt mondom a tagállamoknak, valamennyüknek, hogy ugyanazt tegyük, amit a harmadik államok kapcsán megtettünk, és állapodjunk meg végre abban is, amit az Európai Unión belül tudunk telni. Tehát amit mi meg mi elvégeztük a munkánkat itt a parlamentben, és készek vagyunk harcolni a pozícióinkért. Most a tanács feladata az, hogy reagáljon a kérdésekre, hogy egyszerűen miért nem tudnak végre valamilyen álláspontot kialakítani, amiről legalább tárgyalni lehet. Köszönöm. Igen, csak tüzesen kezdett. És mindenki hozzá tud szólni, van időnk a vitára, úgyhogy szánják rá a szükséges időt. Stevens asszony és Wikström asszony lesz. A Dixström asszony a Dublin előadó. Infelt asszony a befogadási feltételek és Lambert asszony. Kívánne még valaki majd hozzászólni? Ez eddigi emlí- említetteken kívül. Bárki más? Stevens asszony. De commissie had voorgesteld om... Szeretnék a bizottsági javaslattal kapcsolatban hozzászólni. A bizottság azt kérte, hogy minden állam, tagállam próbáljon valamilyen erőfeszítést tenni a tárgyalások során. Annak érdekében, hogy próbáljuk meg előre vinni ezt az ügyet. A parlament azonban egészen máshogy járt el. Egy olyan mechanizmust gondolt ki, amelyet a tagállamok kötelező jelleggel kell végrehajtsanak. Ez évi 100 befogadandó a menekültet jelent. Természetesen erről sokat beszéltünk a vízum ügyek kapcsán is, a humanitárius vízumok kérdésének kérdése is felmerült, azonban azt mondták, hogy itt nem fogunk ezzel kapcsolatban a továbbiakban tárgyalásokba bocsátkozni. És ezzel vége lett a történetnek, tehát az én kérdésem az az lenne, hogy ezzel a mechanizmussal kapcsolatban, amely kötelező jellegű lenne a tagállamok számára, mi fog változni? Elnézést kérek, Wikström asszony, talán nem hallott mindent, amit a bizottság mondott, és a tanács, de hát nyilvánvalóan reagálni tudnak még későbbiekben, amennyiben hiányzik valami információ. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm valamennyiöknek, a kollégákhoz fordulok, hogy Dub, mindenkinek köszönöm a Dublini tárgyalócsapatnak azt a kiváló munkát, amit végeztünk, és a történelmi eredményeket is köszönöm, amit sikerült elérni itt a parlament nevében. Több mint 220 európai politikai pártot képviselünk, és a 28 miniszter nem tudott igazából egy közös álláspontot kialakítani mindeddig. Miután ezt elmondtam, addig fogom ezt ismételni, amíg ki nem alakítanak egy tanácsi pozíciót. Mint mondom, kiválóan együttműködtünk, és emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy két héttel ezelőtt a plenárison milyen óriási támogatást kaptunk, ahol a LIBE mandátumát megkérdőjelezték, és nem volt ez könnyű időszak, el kell, hogy mondjam, hogy kitartsunk a pozíciónk mellett, hogy harcoljunk ezért a pozícióért, tehát nyomás alá helyeztek minket, de mégis létrejött a kétharmados többség, vagyis a parlament egy, egyetért egy nagy többségben. Ez nagyon fontos is, és a tagállamokon a sor, hogy végre kialakítsanak egy álláspontot. Meg kell állapodnunk lassan 2018 lesz, és úgy, ugye marad 14-15 hónapunk összesen, hogy még a mandátumunk alatt lezárjuk a tárgyalásokat, hogy a tanács továbbra is helyben jár, és nem tud létrehozni valamilyen egyhangú eredményt, akkor egyszerűen Dublin ügyében akkor nem fogunk tudni tárgyalni, és nem fogunk tudni megállapodni ezen időszak alatt. Időnként az az érzésem, éppen ezt akarja a tanács, az az igazság. Egyszerűen kit újra és újra azt fogják mondani, hogy lehetetlen egy közös álláspontot kialakítani náluk, de a polgárok ezt nem fogják elfogadni, ez biztos. A polgárok 70%-a Európában elvárja, hogy migrációs ügyekben Európa valamilyen eredményt érjen el. Pont és látom, hogy ez kényelmetlen a tanács számára. Persze sokkal egyszerűbb, kedvezőbb a miniszterek számára, hogy jó hangulatú üléseket tartanak, eh, ahelyett, hogy jó eh, rendszert hozzanak létre, ahelyett, amelyik teljesen összeomlott. De hát nem kell itt egyhangú eredményre törekedni. Egyszerűen szavazzanak egy minősített többséggel érjenek el eredményt. Az elnökség dolga lenne ez, hogyha valamilyen problémánk van, az az elnökséggel egyszerűen nem fognak tudni egyhangú eredményre jutni. Van négy-öt ország, amely soha akar majd, soha se akar majd semmilyen eredményt elérni. Nem célja ez. Ezért ne akarjanak egységes véleményt kialakítani, nem egyszerűen többséget akarjanak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Strasburgi szavazáson legutóbb az észtek, a horvátok, a bulgárok, a litvánok, a szlovének és a románok delegációként kétharmados többséget biztosítottak a mandátumhoz. És a lengyel delegációban ugye, akit annyira szídnak manapság a lengyelek, egy 50-50 helyzet alakult ki, 50%-a a lengyel kollégáknak megszavazta ezt a mandátumot. 50%-a meg nem szavazta meg. Pontos számok vannak itt előttem ebben a kérdésben. Tehát ne a tagállamok, a tagállamokra nem utogassunk, hogy ki tette ezt és ki tette azt. Hogyha a tanács nem hajlandó megtenni ezt a lépést, hogy azt mondja, hogy igenis mandátumra van szükség, hogy tárgyalni tudjanak gondolják végig, hogy mi történik, ha ez nem születik meg, és abban bízom, hogy a tanács egy kicsit nyitottabb lehet, és igyekezhet eh, valamilyen inspirációt keresni abban a pozícióban, amit mi kialakítottunk. Persze tudom, hogy öt különböző csoport van a tanácson belül, legalább öt, de talán a mi pozíciónk lehet éppen a kompromisszum az ő szemükben is. Adják el kompromisszumként, és akkor ez egy jó eredmény lenne. Én világosan látom, és azt állítom, hogy a közös európai menekültügyi rendszer kapcsolatos jelentések valamennyi, mondjuk az ügynökség kivételével csomagként kell, hogy működjön. És ö, ö, ezt korábban is mondtam, egyszer nem fogunk tudni megállapodni egyes részekben a csomag kapcsán, hiszen ezek kölcsönös függőségben vannak egymástól, és a tanács nem fogadjuk el, hogy csak egy-egy ponton kíván haladni, mint a Eurodac. Ők nagyon akarnak haladni a Eurodákkal, és a, anélkül persze, hogy a Dublin és a többi ügy szóba kerüljön. Optimista vagyok, mindig is az voltam, a politika a lehetséges művészete szoktam mondani, de azért meggyőződésem az is, hogy ahol politikai szándék van, ott eredményre tudunk jutni, de a tanácstól is szükség van erre, hogy akarják ezt be kell mutatniuk, hogy képesek vezetni, politikai szándékot kell mutatniuk, mert különben a munkánk az teljesen hiába való. Egy demokráciában nem, le, nem lehet mindig minden, vagy senki sem igazán boldog, vagy elégedett a végén nem lehet mindig megvétózni a mindent, mert különben nem jutunk semmire. Na, szavazzunk, a szavazás lehet a megoldás, és a társadalom is így működik. A tanácsnak el kell ismernie, hogy szavazni kell, eredményre kell jutni, és minél gyorsabban teszik ezt meg, annál jobb. Miután ezt elmondtam, meg is adom a szót önnek újra, elnök úr, visszaadom a szót, elnök úr, és örülnék, hogy a, ha a tanács a mai napon meghallgatna bennünket, és igenis fogolják fel végre az üzenetünket, hogy kezdünk belefáradni ebbe az egészbe pillanatnyilag. Azt hiszem, nagyon világos üzenetet kapott az elnökség, és ezt magával tudja vinni a tanácsba. a resettlement framework a haza, visszatelepítési keret kapcsán a következő hozzászóló. A kollégák valóban világosan fogalmaztak, erőteljes pozíciót alakítottak. Én csak visszhangozni tudom, hogy te mondták. Én vagyok a hazatelepítési csomagnak a felelőse. December 13-án fogunk erről beszélni, és mint elhangzott a főigazgatóság részéről, mi ebben egy csomagot látunk, és csomagot akarunk megfogalmazni. És a menekültügyi csomagban elkötelezettek vagyunk, el kell, hogy mondjam, olyan értelemben, hogy koherens csomagot akarunk, nagyon komolyan vesszük ezt, és ez egy működőképes menekültügyi rendszer kell, hogy legyen. Nem akarunk hogyha, hogyha külön-külön darabokban tárgyalunk, akkor nem fog működni az egész egységesen menekültügyi rendszerként, és nem fogjuk tudni kijavítani sem. És ez nagyon nagy nehézséget jelent, majd a Dublin rendeletre szükség van, át kell dolgozni, ezt egyszerűen nem tudjuk elfogadni, hogy ebben nem haladnak. Cecília is elmondta ezt már előttem, nagyon aggódunk emiatt. Ha a koherenciáról beszélek, a csomag kapcsán újra és újra ezt mondjuk, de a tanács nem koherens. Mi koherensek vagyunk, mi, bemut, mi azt mondjuk, hogy egy rendszerre van szükség, egy koherens rendszerre, de, de amit a tanács mond, az nem fog így működni. Ez így nincs rendben, hogy egy-egy darabban lépjünk, mondjuk, hogy Jurodák ügyében haladjunk, árnyék előadó vagyok ebben, és látom, hogy gyorsan haladnak a tárgyalásokat, hogy éjszaka is tárgyalunk, ez jó dolog, hogyha haladítunk, az fontos dolog, de a teljes átfogó menekülgyi rendszer működésére van szükség, különben ez nem fog működni, ez világos. És nem lehet eh, a tanács kedvében járni olyan értelemben, hogy ami pont tetszik nekik, abban haladjuk, a többit meg hagyjunk. Ez eh, komolyan aggaszt engem. Az egész folyamat így nem fog működni, tehát várom a tanács eh, lépését, hogy a többi anyaggal is haladjunk, és a végén egy jól működő rendszer jöjjön létre. Köszönöm szépen. Azt hiszem ez is világos volt, ez az üzenet Sophie, Sophie Infelt, a befogadási feltételekről van szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság és a tanács jelenlévő a képviselőinek is. Persze értem, hogy önök csak küldöncök, vagy futárok, hírhozók, a politikai főnökeik függvényében nyilatkoznak, de azért én mégiscsak szeretnék ahhoz kapcsolódni, ami elhangzott már az előttem felhal, felszólalók részéről is. Azért itt óriási kontrasztot látok, a között, hogy egyrészt nagyon-nagyon lassan halad, hogy nem mondjam nem halad, az ált a hivatalos EU-s menekültügyi politika, és ugyanakkor a tanács hihetetlen gyorsasággal képes diktátorokkal megállapodásokra jutni. Vagy például ott van a Törökország megállapodás, amelyet egy szempillantás alatt alá tudtak írni, úgyhogy másfél éve várunk a CS4-re, azért ez mégiscsak furcsa. A tagállamok úgy döntöttek, hogy milliárdokat költenek diktátorokra, nem létező országokra és elnyomó rezsimekre, ezzel semmi problémát nem találnak, de ugyanakkor egyszerűen képtelenek a már létező menekült politikát legalább végrehajtani. Tehát itt igaziból az lenne a cél, hogy javítsuk a helyzetet, és remélem, hogy a tanácsban képesek, képesek lesznek a, tanál, a tagállamok valamit tenni, mert különben a szerződés szellemével ellentétesen cselekednek. Képtelenek megvalósítani a menekült politikát, és azt mondják, hogy itt egyhangú döntésre van szükség, pedig ez nincs így, ez nem szerepel a szerződésben. És még ennél is sokkal fontosabb, az emberek, az állampolgárok azt várják, hogy az Európai Unió tegyen végre valamit, mutasson fel valamilyen eredményt. Az Európai Bizottság megteszi a saját munkáját, de a tagállamok, a kormányok nem teszik meg. Tehát ezt nagyon világosan ki kell mondani. Ők azok, akik kerőkötők, és az európai embereket magukra hagyják. Miért teszik ezt? Azért, mert félnek a szavazóktól. Tehát azért az európai állampolgárok nagyon nagy többsége, nagyon-nagyon, nagyon szívesen befogadja a menekülteket és migránsukat. Két dolgot szeretnének csak tudni. Egyrészt azt, hogy biztosítva legyen a helyzet és ezt egyébként igenis és meg tudjuk tenni, hiszen mi vagyunk a világon a legfejlettebb kontinens, több mint 500 millióan vagyunk, tehát igenis, és meg tudjuk ezt szervezni. És másodszorban az emberek szeretnék azt látni, hogy a migránsok megérkezése nem fogja az ő jogaikat vagy lehetőségeiket csorbítani, korlátozni, és ebben igazuk van. De a kormányoknak lenne a feladata az, hogy biztosítsák a lakhatást, oktatást, egészségügyi hozzáférést, és így tovább. Tehát elég volt ebből, az teljesen egyértelmű, hogy a tagállamok nem hajlandóak lépni, és ugyanakkor, amikor a menedékpolitikánkat akarják megoldani, akkor ezt mindig kiszervezi, tehát valamiféle ilyen patyomkin megoldásban gondolkodnak, tehát ez egyszerűen nem az igazságot mutatja. Úgyhogy kérem, hogy a tanács minél hamarabb álljon elő egy ténylegesen működőképes, hatékony menedékpolitikával, egy olyannal, amely egyébként megfelel az alapelveinknek is. És végül pedig, ami a csomagmegoldást illeti, valóban csomagban kell gondolkodni, ezt nem is lehet máshogy megtenni, és egyébként tegyük világossá azt is, hogy az, hogy csomagmegoldás van, az nem jelenti azt, hogy a standardokat csökkentjük. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő esetében egy humánus, standardoknak megfelelő és hatékony rendszert kívánunk kialakítani. Köszönöm szépen, Jean Lambert következik. Köszönöm szépen egyetértek az elhangzottakkal. Megpróbáltam az egész folyamatot magamban modellezni, hogy tulajdonképpen mit is szeretnének a tagállamok ebből az egész folyamatból. Ez szerintem még mindig egyáltalán nem világos, ezt nem lehet még világosan látni, és rengeteg külső probléma is van, amit még meg kell oldani, de ez persze nem jelenti azt, hogy a saját standardainknak nem tartjuk be, és én azért merem hinni azt, hogy a tagállamok is még mindig hajlandóak valamit tenni. Egy másik kérdés arra vonatkozik, hogy Reméljük, hogy ténylegesen a helyzet nem csak a tagállamok szempontjából, hanem a menedékkérők szempontjából is javulni fog. Tehát az a kérdés, hogy koherens -e a rendszer, és hogy a tagállamok felismerik-e azt, hogyha a másodlagos mozgást tiltják, ahelyett inkább egy ösztönző megoldást kellene beépíteni, hogy működőképes legyen az egész rendszer. Egy hatékony, gyors fellépést, eljárást. Én azt gondolom, hogy az emberek számára ez a legjobb ösztönzés. Úgyhogy engem az érdekelne, hogy a tanácsban mennyire érzik az emberek a szolidaritást, és mennyire hisznek a jó adminisztrációban. A koherencia nagyon fontos számunkra, és látnunk kell azt is, hogy mit kívánunk tenni a kísérő nélküli kiskorúakkal, de ugyanakkor a jelenlegi megoldások egész egyszerűen borzalmasak, mert egy csomó fiatal azért nem lép előre, mert a tagállamok képtelenek megszervezni mindezt. És én nem vagyok egyébként meggyőződve arról, hogyha további ö, feladatokat róvunk a, ezen a rendszeren belül, ö, akkor ez nem fog működni. A jelenlegi büdzsével sem összeegyeztethető ez, és emellett pedig nagyon nehéz változásokat elérni, hogyha nem tudjuk azt, hogy milyen jogi környezetre számíthatunk a jövőben. Ami pedig a szolidaritást illeti a különböző tagállamok között, engem az érdekelne, hogy a tanács hogyan látja ezt. Ők úgy gondolják-e, hogy javul a helyzet, vagy pedig még most is van néhány tagállam, amely nem hajlandó lépni, és a szolidaritást elutasítja, és nem akar egy átfogó, egységes megoldásban gondolkodni. Mi azt hiszem, hogy tudjuk, hogy kikről van pontosan szó, de világosan kell kimondanunk azt, hogy meg kell változtatnunk a helyzetet a terepen is. A tagállamok fel kell, hogy ismerjék azt, hogy az emberek úgyis meg fogják oldani ezt a problémát, ahogyan ez a múltban is így volt. Köszönöm szépen. Wimber képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak, illetve a tanácsnak a munkáját. Nagyon érdekes helyzet alakult ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy bennem még több a kérdés most, mint korábban volt. Tehát még mindig rengeteg dologgal kell foglalkoznunk. Hallhattuk azt is, hogy politikai értelemben mennyire fontos kérdésről van szó. Ez igaz. Egyértelműen igaz. Ahol kvóták lesznek, az mindenhol hatalmas választási kampánytémává fog átalakulni, így lesz egyébként ez Svédországban is. A követelmények, illetve a feltételek harmonizációjával kapcsolatban nem tudom, hogy honnan indulunk ki, Romániából vagy Svédországból, tehát óriásiak a különbségek jelenleg. Ami pedig a Dublin 5 illeti és a relokációt, hol vannak a küszöbértékek? Meddig fogadhatnak be a tagállamok? Például Svédországban több mint százezren masíroznak most is éppen Svédország felé. Őket is be kell majd fogadnunk? Vagy esetleg Svédországnak többet kell vállalnia, mint másoknak? A kötelező betelepítési kvótából? egész egyszerűen képtelenek leszünk a helyzetet kezelni. Szerintem nagyon sok kérdés van függőben, amikre nem tudunk egyenlőre választ adni. Ami pedig a forrásokat illeti, a tanács és a bizottság arról beszélt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem hajlandóak befogadni senkit, és elképzelhető az is, hogy több tagállam is arról gondolkodik, hogy ki van a, mi van azokkal, akik el akarják hagyni az Európai Uniót? Biztos, hogy lesznek olyan országok, akik ki akarnak majd lépni az EU-ból, emiatt az egész témakör miatt. Köszönöm szépen. Most pedig Ryan úr kapja meg a szót. Úgy látjuk, hogy nem világos a helyzet a tanácsi állásponttal kapcsolatban. Önök nem fognak ugye senki, semmelyik országra sem utalni. Ugyanakkor politikai szempontból mindenképpen világosan ki kell mondani, hogy hogy néz ki a helyzet, a jelentéstevő és mások is utaltak erre. A kvalifikációs téma raportőrje is ugyanezt mondta, vagyis azt, hogy mi ezt csomagban kívánjuk kezelni, és hogy tulajdonképpen a jurodak és az ügynökség kérdését nem szabad, hogy szem elől tévesszük, és látványos az, hogy meg akar, tehát hogy ez a csomag, mint hogyha megosztódna, de nem szabad, hogy ezt így kezeljük. Az észt elnökség elképzelhető, hogy majd megtöri ezt a tendenciát. Tehát az nagyon jó lenne, de nem biztos, hogy ez így lesz. A politikai üzenetünk az mindenképpen erre vonatkozik. Teljesen világos, hogy a Dublini szöveg a legnehezebb, és ugyanakkor az is világos számunkra, hogy nem lehet a csomagból engedni, a standardok szintjéből sem lehet engedni, és nagyon sokan azt várjuk, hogy végre előrelépés történjen az egész csomaggal kapcsolatban. Vajon a tagállamok hajlandóak ezt a folyamatot megkezdeni, és mindezt annak a tudatában, hogy az emberek ezt várják tőlük. Úgyhogy remélem, hogy a kommunikációimban tükrözöm a képviselők véleményét. Most pedig Ryan úr kapja meg a szót. Esetleg kíván-e utalni azokra a gondolatokra, amik elhangzottak, de hát szerintem egyik másik egészen világos volt. Kérem, hogy legalább a jelentéstevők által elmondottakra reagáljanak. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadóknak is a hozzászólásaikat. Azt hiszem, hogy az általános üzenetet egyértelműen érthetően meghallottuk, értjük, hogy az Európai Parlament számára ez az egész egy csomag. Éreztem azért bizonyos nyitottságot, főleg Wikström asszony részéről az a kapcsolatban, hogy az ügynökségre vonatkozó új mandátum talán egy kicsit más megvilágításba kerül. A bizottság szemszögéből mi ezt a megközelítést ösztönöznénk, és ezzel kapcsolatban talán azt hangsúlyoznám, hogy az új ügynökségi mandátum komoly előnyökkel járna, hogyha önmagában állna, ha megnézzük például az operatív támogatást, amelyet rövid távon is tudna az ügynökség nyújtani a tagállamoknak, ugyanis forrásokat tudna rendelkezésre bocsátani, monitorozó hatóságként feladatokat tudna ellátni, és gondoskodhatna arról, hogy a tagállamok a jogszabályokat megfelelően hajtják végre. Ami azonban a csomagot illet, illetve a csomaggal kapcsolatos megközelítést, ezt értjük. Még egy megjegyzést tennék talán ha megengedik, azzal a ponttal kapcsolatban, amelyet többen is megemlítettek, arra vonatkozóan, hogy a szerződések minősített többséget sugalnak, és hogy szükséges-e a konszenzus. Én nem vagyok politikus, úgyhogy nem tudok túllépni azon, amit az általam képviselt intézmény, mint álláspont kialakít, de nem meglepő, hogy egy ilyen témában amely alapvető, gyakorlatilag egzisztenciális fontosságú. Minden erőfeszítést megtesz a tanács annak érdekében, hogy feltérképezze a konszenzust, és ezt megpróbálja kialakítani a tagállamok között. Úgy gondolom egyértelmű, hogy a jövőbeli fenntarthatóság és a jogszabályok végrehajthatósága szempontjából nagyon is észszerű az, hogy megpróbáljuk a lehető legszélesebb körű konszenzust kialakítani. Úgyhogy ebben az értelemben talán nem meglepő, hogy időigényes volt, és nehézkesnek bizonyult a feladat. Ez nyilván egyértelmű, de azért úgy gondolom, hogy ezt érdemes hangsúlyozni. És nem tudhatjuk, hogy a jövő mit, mit hoz. Azzal kapcsolatban még, amit Lamberts asszony elmondott, a vegyes üzenetek, amelyek a tagállamoktól érkeznek, a különböző szabványok kapcsán, illetve a harmonizációra való törekvés kérdésében ez így van, de azt láttuk, és szerintünk ez egy örvendetes jelzés. A tagállamok alapvetően elfogadják azt a logikát, hogy növeltük a harmonizációt. Ez természetesen nem igaz minden esetben, de ha megnézzük a tagállamok hozzáállását jelenleg, vagy azt, hogy hol álltak másfél éve vagy két éve, akkor azt hiszem, hogy a harmonizációt messze meleg elfogadják, sokkal inkább, mint korábban legalábbis. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az a gondolat, amelyet megpróbált közvetíteni, ugye megpróbál hasznos nyilatkozatot tenni, és hangsúlyozza, hogy a tanács a konszenzusra törekszik, a kapcsolatban, a szerződésben is szerepel, de ha jól értem, a lehetőleg rugalmasabbak kell, hogy legyünk, tekintettel arra, hogy milyen nagy horderejű ez a téma. Ugye ez az, amit megpróbál mondani, hiszen a tagállamok között konszenzusra, ha konszenzusra törekszünk, akkor azt hiszem, hogy az idők végéig ülhetünk itt, de ha jól értem, akkor inkább azt hangsúlyozza, hogy rugalmasságra van szükség, vagy egyfajta új megközelítésre, hiszen itt egy nagy horderejű kérdésről van szó. Így van ez? Azt hiszem, hogy valóban ez így van. A bizottság természetesen tisztában van azzal, hogy miről rendelkeznek a szerződések, illetve hogyan kell a jogszabályokat elfogadni. A minősített többség alapján kell eljárnunk. De fontosnak tartom, hogy mindezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az a lehető legkevésbé megosztó legyen egyáltalán nem meglepő, hogy maximális erőfeszítést teszünk, hogy a lehető legszélesebb körű megállapodást, egyetértést alakítsuk ki a tagállamok között. Ez így normális, de tekintettel a téma kényes jellegére azt hiszem, hogy érthető, hogy a tanács ezt az ambíciót követi. Igen, azt hiszem, hogy most megértettem. A Dublin témájában ugye nem meglepő, hogy ez történik, de ez nagyon fontos ez annyira fontos, hogy fel kell térképezni a konszenzus lehetőségét a tagállamok között, máskülönben nem jutunk eredményre. Ezt ugye fordítás nélkül is megértettem. Zippel asszony egy ügyrendi javaslat, nem elnézést elnök úr, csak egy mondat igen, egyet tudnék érteni. Jobb, rosszabb lenne, hogyha megpróbálnánk az összes tagállam egyetértésére törekedni, de azt hiszem, hogy megpróbáltuk a jelenlegi menekültügyi csomaggal, és a végrehajtásra nem került sor, úgyhogy számomra ez az év ez nem elfogadható. Igen, ezért vagyok egy, ezért próbálom ezt ennyire hangsúlyozni, hiszen vannak itt szakértők, akik jól kiismerik magukat az ilyen kaotikus helyzetekben, amelyeket már korábban is láttunk. Ha a végrehajtásról beszélünk, a tagállamok ezt teljesen ignorálják. Talán ez a következménye annak, hogyha olyas valamit hagynak jóvá, amelyről úgyis mindenki tudja, hogy nem fogják végrehajtani. Elnézést kérek, hogy húzom az időt. A fontos azonban az, hogy többség egyetértsen, és az e- előadók is ezt hangsúlyozták, de amit ön mondott, mindenképpen hasznos volt. Megpróbálják e, megnézni, hogy hogyan tudunk egy jobb politikai megállapodást elérni. Most pedig az elnökség részéről is asszony a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat a parlamenti képviselők részéről. Az első dolog, amit ki kell javítani szerintem, az én a mai beszédemben, vagy bármilyen verzióban a tanács sosem mondta, hogy hogy ki kéne vennünk a irodakot vagy az ügynökséget a csomagból. Az Európai Bizottság említette ezt a bizottság hozzászólásában, és a tanács ezt ilyen értelemben nem is vitatta meg, ezt szeretném helyre tenni ezt a dolgot, nem akarom ezt a benyomást magam mögött hagyni, de hogyha az anyagon dolgozunk, azt el kell, hogy mondjam, és már régóta dolgozunk ezen nyilvánvalóan, valóban vannak, amikkel gyorsabban haladunk, ez tény van, ahol gyorsabban meg lehet állapodni a tanácson belül. Ez gyakorlatban így működik ez nem valamiféle stratégiai ügy, hogy ezt befejezzük, és a másikat még nem. A, a célunk az volt, hogy az összes anyaggal haladjunk, Dublinnal, és kompromisszumot kerestünk természetesen. Igyekszünk minden kompromisszumra jutni. Ilyen értelemben tehát, el kell, hogy mondjam, vannak anyagok, amelyek bonyolultabbak, mint a többi. És úgy gondolom, hogy megértettem, természetesen az IPR-ral kapcsolatban is volt mandátumok önöknek is, és minden visszamegy erre végül is, amit itt csinálunk, az az, hogy 27-28 rendszerből indulunk ki az irányelv alapján, és ebből csinálunk valahol egyet, ez lenne a cél. Wingberg asszony mondta végül is, hol állapítjuk meg a standardeket, mely tagállam az, amelyik a, a, a standardet adja. Ez nem olyan könnyű, sőt kifejezetten nehéz, és hogyha itt remélhetőleg elérünk valamilyen mandátumot konkrétan a befogadással kapcsolatban, azon sokat kell dolgozni, e, folytatni kell a munkát egyszerűen. De hát ugye, hogy különben nem tudunk haladni, hogyha ezt nem fogadjuk el ilyen értelemben, a parlamentnek hálásak vagyunk a jó munkáért, amit az elnökségünk alatt együtt folytattunk. Itt nem arról van szó, hogy stratégiát alkottunk, mi szerint egy anyaggal haladunk, a többivel meg nem. És többen is ilyen értelemben szóltak hozzá. Volt itt egy kérdés, hogy a tanács olyan helyzetbe akar -e kerülni, ahol az Európai Bizottság majd visszavonja a javaslatokat. Nem, nem erről van szó. Napról napra, hétről hétre dolgozunk, nagyon sok ülést szervezünk, egyszerűen sok a munka. És úgy gondolom, hogy fontos az a haladás, amit sikerült elérni, ezt látni kell és az, amit még meg kell tenni, az is fontos. Tehát ilyen értelemben, amit már elvégeztünk, és ahol haladtunk, a végéhez közelítünk, akkor nézzük meg, hogy mit csináltunk eddig, és nézzük meg, hogy mi van még előttünk. Tehát úgy gondolom a gyakorlati végrehajtáshoz Elnézést, de az Európai Bizottság javaslatai nem voltak tökéletesek. Remélem ezt megértették, az Európai Bizottság javaslatai nem voltak tökéletesek. Tehát sok a inkoherencia benne, és ezt, át, ezt, ezt fel kell készíteni. Ez egy pragmatikus megközelítés, ahogyan mi dolgozunk most, és annak érdekében, hogy egy tényleg működőképes rendszerünk legyen, és a tagállamok tényleg megértsék, hogy miben értünk egyet. Ehhez viszont tárgyalnunk kell, kemény tárgyalásokat kell folytatni. Ez így van. Ha jobb rendszert akarunk, humánusabb rendszert, hatékonyabb rendszert is egyben, és a válságálló rendszert, akkor erre időt kell szánni, e-, ezen dolgozunk nyilvánvalóan, egész idő alatt haladunk Erről szó sincsen. Hát sokkoló a hír, hogy nem minden bizottsági javaslat tökéletes Ryan úr, nyilván meglepi ezt önt is, talán megemlítenék valamit nem az elnökség hibája, a tagállamok hibája ez a két, hogyha itt a két anyag és a többi között van valamiféle ellentmondás. Észtország, nos, az önök feladata, hogy a tagállamokkal foglalkozzanak, hogy és képviselniük kell. Önök vannak itt, tehát önökkel vitatkozunk. Ez van gyakorlati dolog is, van tapasztalt társjogalkotó, aki itt van, és nagyon jól tudják ők is, hogy itt milyen technikai munka folyik itt, hogy van, ahogy gyorsabban haladunk, van, ahol kevésbé. Aztán tudjuk azt is, látjuk mi, hogy politikailag mi történik, tehát abszolút tisztában vagyunk ezzel. Az ügynökségi ügy Lambert asszonyra néznek, itt azért viszonylag tapasztalt idős emberek is vannak, akik nagyon sok mindent tudnak erről a dologról mi politikai üzeneteket is küldünk, ezeket az előadók állítják össze, és szerintem ezek nagyon világosak, ezek az ünnepek, amiket küldünk, és nagyon sűrű hetünk van valamennyiünknek, keményen dolgozunk mi is, tehát megragadnám az alkalmat arra is, hogy köszönöm az előadóknak a kemény munkát. A Libe Bizottság keményen dolgozik nyomás alatt, a személyzet is, a titkárság is óriási munkát dolgozik, tehát vala, keményebben, mint valaha. Persze, az elnökséggel együtt köszönjük szépen az elnökségnek is a munkát. Ennyit szeretnék mondani erről, és az örülök, hogy erre sor kerül, és ezt láthatjuk, és végül is haladunk egy sor anyagban hát az elnökség segítségével. Köszönöm szépen tehát mindenkinek aki ebbe beletartozik, de hát azért a politikai pontokat is fel kell vetni egy vita során. Köszönöm szépen a kollégáknak az őszinte és egészséges vitát a csomagról. Nos, kedves kollégák, tovább léphetünk ezek után a negyedik napi rendi pontra az Egyesült Királyság elleni kötelezettségi eljárás, a CSZ követelmény és szabad mozgás, kollégák. Colleagues, uh, just for time reasons, because we're... Egyszerűen eh, túllépjük az időnket, eh, kedves kollégák. Eh, kollégáknak kívánunk időt biztosítani, hogy bejöjjenek. Elkezdjük a következő napi rendünket. Egy jogsértési eljárásról van szó, a szabad mozgással kapcsolatban szeretnék erre kitérni szeptember 25-én megkérték az Európai Bizottságot, hogy egy írásos kérdésre válaszoljon. Az Egyesült Királysággal szemben egy sor jogsértési eljárás indult a szabad mozgás szabályozó irányelv értelmében. Erre a, ezekre a kérdésekre nem kaptunk időben választ. A 130. szabály értelmében az eljárási szabályzaton belül az Európai Bizottság el kellett, hogy jöjjön a mi szakbizottság elé, hogy választ adjon. Úgy gondoljuk, hogy nem volt kielégítő a válasz, amit eddig kaptunk, ez magától értedő. Most pedig Jurova asszonytól kértük további információkat ebben a témában. Jurova asszony ma nem tudott eljönni, biztos asszony, de Bulenzsi asszony, aki a téma felelőse a bizottságon belül eljött, és további információkkal fog szolgálni. Boulanger asszony, megadom önnek a szót, és kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyelőre nem vagyok abban a helyzetben, hogy végleges választ adjak a, a, a nem aktív polgárok vonatkozásában a lepedi, letelepedési jogokat tekintve az figyelembe kell venni az e- NHS ügyét is. Szeretném elmondani mindenek előtt, hogy a nem aktív polgárok arra vonatkozó a kérelme, hogy egy átfogó betegbiztosítást kössenek. Része a szabad mozgásra vonatkozó irányelvnek a 7.1b cikk szabályozza ezt az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Éppen arról van szó, hogy tudnak-e csatlakozni ezek az emberek az NHS-hez, a nemzeti rendszerhez, egészségügyi rendszerhez, tudnak-e átfogó biztosítást kötni, vagy a nem aktív polgároktól elvárjuk, hogy egy magán betegbiztosítást kössenek, vagy Európai Bizottság továbbra is vizsgálja az ügyet. Tudjuk, hogy önök szerint ez túl sok időt vesz igénybe, de ennek ellenére szeretném itt aláhúzni, hogy annak érdekében, hogy a, mielőtt a bíróság elé megyünk, egy konkrét ellenálló képes esetet dolgozunk ki, nos ehhez viszont alaposan meg kell vizsgálni a kérdést. Ez sajnos több időt vesz igénybe, mint mi számítottunk erre. Tovább mennék ennél, és három pontot szeretnék kiemelni az eljárásra, a szakpolitikai összefüggéseket és maga a jogsértés lényege. Ami az eljárást illeti, itt hangsúlyoznom kell, hogy ez a jogsértés egy szélesebb anyag része. Itt arról vizsgáljuk, hogy az ENSZ, vagy az Egyesült Királyság jogrendszer eleget tesz a szabad mozgásnak. A következő nézzük meg a 2045-ös eset 2011-ből. Több mint száz esetet vizsgáltunk a bizottság részéről, hogy az Egyesült Királyság hatóságai hogyan ültetik hatályba és át a gyakorlatba konkrétan a szabad mozgás vonatkozó irányelvet. 2009-ben az Európai Bizottság 27 vizsgálatot indított, kísérleti vizsgálatot az EU jog végrehajtásával kapcsolatban az Egyesült Királyságban. Megint csak konkrétan a szabad mozgás irányelvről van szó. Itt a polgárok az Egyesült Királyság kapcsán az összes panasz 1,4%-a a bizottságnak ezzel a témával foglalkozik. Az Egyesült Királysággal kapcsolatos ügyek egy bonyolult rendszert alkotnak. Én rendszeres kapcsolatban állunk az Egyesült Királyság hatóságaival, és apró lépésekkel haladunk ebben az ügyben. De szeretünk tovább, szeretnénk tovább haladni ebben, ami a haladást illeti a végrehajtás területén az EU szabad mozgásról vonat, polgárok szabad mozgásról vonat jogáról van szó. Itt az Egyesült Királyság részéről ezt többen kezelik, ezt a témát, és szeretnék rámutatni egy szakpolitikai összefüggés, ami a második pontom, ez egy dinamikus joganyag része. Amióta a szabad mozgás szabályz, szabályozó az irányelv 2006 áprilisában hatályba lépett, és ezt át kell ültetni az Egyesült Királyság jobbája az elsődleges transzpozíciós intézkedéseket 19 alkalommal módosították. Ez azt jelenti, hogy másfél módosítás történt átlagban évente és a jogsértési eljárás beindítása óta újabb, vált, újabb módosítások vannak, méghozzá fokozott mértékben, vagyis évente átlagban kettő az Egyesült Királyság jogának módosítása, az igazgatási iránymutatások elfogadásával járta együtt, itt a belügyminisztériumi szakemberek dolgoztak ezen, a, konkrétan azon a kérdésen, hogyan kell az Egyesült Királyságban eljogot végrehajtani, nagyon fontos természetesen a iránymutatások figyelembevétel a jogsértési eljárások során. 2011-ben indítottak eh, az első eljárást, eh, jogsértési eljárást. Őt eh, ítélet született az Európai Bíróságon, az Egyesült Királyság a kapcsolatban a szabad mozgás területén az EU jog, az EU polgárok szabad mozgásra vonatkozó jogát érintve itt a gazdaság, az az eredmény született, hogy a nem aktív polgárok polgárokra is vonatkozik ez, és ezt továbbra is figyelembe kell venni. Megfelelő ítéletek a gazdaságilag nem aktív polgárok vonatkozásában azt jelenti, hogy ezt a jogi helyzetet alapvetően újra kell értékelni, és az Európai Bizottság értelmezése is ebbe az irányba mutat, méghozzá egy indokol, indoklásra ellátott vélemény keretében. Mi rendszeresen felvizsgáljuk ezt a témát. A az bizottság 2017-ben bizottság Egyesült Királyság elleni 2017-es ítélet kapcsán levonjuk a megfelelő következtetéseket a következő évekre, ami pedig a jogsértés lényegét illeti az Európai Bizottságnak szilárd talajon kell állni jogi szempontból és konkrétan meg kell vizsgálni egy-egy esetet, meg kell nézni az esetjogot is a gazdasági szempontból nem aktív polgárok bizonyos jóléti juttatásokhoz való hozzáférésével kapcsolatban. Itt Dano eset, az Alimanovics eset, Garcia Neto eset, az Európai az Európai Bizottság Egyesült Királyság ellen ügy, ahol mit egyébként a bizottság elveszített, és egy sor további jó ügyet is megvizsgálhatnánk, éppen és az eddigi tapasztok alapján el kell döntenünk, hogy hol találunk meg egy szilárd kapaszkodót. A legutóbbi esetjog kapcsán a átfogó betegbiztosítás ügyében itt elmondhatnánk, hogy a tagállamok nem aktív polgárok számára megtagadhatják a hozzáférést az állami egészségügyi rendszerhez. Ezzel együtt előgatom, biztosítani kell azt is, hogy ezeket a személyeket nem szabad kizárni az alól, hogy ugyanolyan feltételekkel csatlakozzanak, a három hónapnál tovább laknak, mint mások, és megkössenek adott keretek között egy átfogó betegbiztosítást. Éppen ezért a polgároknak lehetővé kell tenni, hogy arányos módon hozzájáruljanak a biztosításhoz, és fizessenek járulékot, ahol van a tagállamban, ahol tartózkodnak. Ami az Egyesült, Állam, Egyesült Királyságot illeti, annak ellenére, hogy az NSN HS-hez való csatlakozás, ez nem egy átfogó betegbiztosítás, nem aktív polgároknak ingyenes ellátást biztosítanak az ottani előírások kapcsán. EU polgárként nem kell regisztrálni lakosként az Egyesült Királyságba, ezért aztán nehézségek jelentkeznek annak vizsgálatában, hogy teljesíti ki annak a feltételeit, hogy részesei legyenek az NHS biztosításnak. Ezt az ellentmondást meg kell oldani, méghozzá szilárd jogi talajon állva. Ezzel szeretnék a végére érni, hivatkozni szeretnék arra a pozícióra, amit az 50. cikk kapcsolatos tárgyalás során az Egyesült Királyság elfogadott. 2017-ben egy álláspontot alakítottak ki az Egyesült Királyságnál, és uh, itt az eljárási, uh, az administratív eljárásokról van szó. 2017. november 8-án az Egyesült Királyság azt állítja, hogy nem fogják vizsgálni, hogy az adott személy megfelelő biztosítással rendelkezik ahhoz, hogy az adott országban maradjon. Köszönöm, Köszönöm szépen. Intevelt asszony következik, aki a kérdés megalkotója. Meghallgattam az elhangzottakat, és megpróbálom elképzelni azt, hogy hogyan érezni magát ön európai állampolgárként, ha az Egyesült Királyságban lakna, és egyszer csak kapna egy levelet, hogy deportálják az országból, mert nem felel meg a követelményeknek. Hogyan érezné magát ön, hogyha ebben a helyzetben lenne, és az ön saját válaszát hallaná? Lehet, hogy önnek külön kell válnia a családjától, elveszti a nyugdíját, kiüldözik az országból, és mondjuk ez az Európai Bizottságnak a válasza. Én értem azt, hogy Boulanger asszony csak egy üzenetet közvetít, de hát azért már volt itt több vita is erről, és ez a szakbizottság többször is elmondta, hogy politikai szintű válaszra van szükség. Hol van a bizottság? A testület. Bizottsa, biztos vagyok benne, hogy a biztos nagyon elfoglalt, de azért ne haragudjon, de 3,5 millió vagy 3,3 millió EU állampolgáról beszélünk, akiket az Európai Bizottságnak szolgálnia kellene. Most őszintén ez maga szerint egy válasz? Emberekről beszélünk, akik egzisztenciális ö, szempontból nem látják a jövőjüket. És akkor tessék, ez a válasz. A bizottság, ha-hó, azért ez a válasz szerintem erre nem lehet még csak reagálni sem kezdődött, elkezdtek egy szabálysértési eljárás 2012-ben, 5 évvel ezelőtt, és azt válaszolja, hogy még mindig megpróbálják a dolgot kivizsgálni, és hogy állandóan változnak a szabályok az Egyesült Királyságban. Azban persze egyetérthetünk, hogy ott borzalmas az administratív helyzet, de az ön feladata az, hogy az EU jogot érvényre juttassa, ez az ön feladata, munkája, és most őszintén önök megint csak őke, önöket kellene inkább beperelni a, bíz, a bíróság elő, előtt, mert nem teljesítik a feladatukat, a, nem szolgálják az európai állampolgárokat. Érti, amit mondok? Emberek, emberek, akik egyébként a maguk fizetését öm, finanszírozzák. Ne haragudjon, elnök úr, igazi emberekről beszélünk, akiknek van élete, és akiknek az egész egzisztenciája forog most kockán, teljesen elfogadhatatlan ez a válasz. Öntől kérdezem, kedves elnök úr, mit fog ez a ház tenni en, ezzel a kérdéssel? Nem lehet az, hogy állandóan újra és újra napirendre tűzzük ezt a témát, és a bizottsággal szemben dühösek vagyunk, mert a bizottság nem tesz semmit. Mit tudunk mi tenni házként? Elnök, ugye ez a második vita, ami erről a témáról volt, a, bizot, a biztos is meghívtam, úgyhogy önnek abban igaza van, hogy valóban politikai szintű vitára lenne szükség, tehát ez tények szempontjából önnek igaza van. A biztos azonban nem jött el, ez is igaz tehát. Lambert asszony. egyetértek a frusztrációval, amit uh, Sophie kifejezett. Itt igaziból egy összetett kérdésről van szó. Az egyik oldal ennek az éremnek az, hogy a tagállamnak van valamennyi ideje, hogy választ adjon, és hát bármilyen szakbizottságban ülünk is itt a parlamentben, tudjuk, hogy a tagállamok, amikor nem akarnak igazán választ adni, akkor azért úgy el tudják húzni az időt. De azt hiszem, hogy itt egy politikai döntésről is szó van, ami egyébként megvolt már, vagy megtörtént már, nem csak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hanem más témákban is. Arról van szó, hogy amikor az Egyesült Királyságról van szó, akkor a bizottság inkább hátralép, visszalép, és nem tesz semmit, a jelenleg ismert helyzet miatt. Aki ismeri a politika működését, az tudja, hogy ez mit jelent az embereknek. Az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak. Tudjuk, hogy például a kötelező betegbiztosítás témája az Egyesült Királyságban az egyik olyan téma, amelyben az emberek tényleg aggódhatnak a jövőjük miatt, mert állandóan változnak a szabályok, ezekről nem tájékoztatják őket, vagy nem megfelelően támogat, tá, tájékoztatják ő, őket. És hát bizony, vannak, akik hozzám fordulnak ebben az ügyben, és akkor tényleg meg, olyankor látjuk azt, hogy változtak a szabályok, de mégsem világosan kommunikálták ezt. Tehát ez nagyon nehéz az emberek számára, hogy ezt nyomon kövessék. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt tényleg ki kellene mondanunk azt, hogy a bizottság aggasztó módon viselkedik, nem hajlandó lépni. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, amely az Egyesült Királyság felé is mutatja a helyzet állását. Nagyon különleges a helyzet az Egyesült Királysággal kapcsolatban hiszen ők most ugye ki akarnak lépni az EU-ból, de hát ismerjük azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandóak megvalósítani a szabad mozgás elvét, megfelelőképpen a LIBE egyébként ezzel kapcsolatban több jelentést is készített már, tehát szerintem ezt jelezni kéne a többi tagállam felé is, hogy ez nem egy jó kormányzási modell, és ez, ez a dolog nem úgy működik, ahogyan azt elvárják tőlünk az állampolgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Én értem azt, hogy miért ver olyan nagy érzelmeket, vagy miért kavar olyan annyira fel az érzelmeket ez a téma. Tökéletesen értem önöket. És Intveld asszonynak igaza van a politikai szint válaszáról. A bizottság jelenleg politikai szinten nem adott választ, úgyhogy itt a koordinátorokkal fogunk majd vitázni erről a kérdésről, ahogy a Lambert asszony is elmondta, valóban nem úgy lép fel a bizottság, ahogyan arra szükség lenne, tehát én azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ezt most tényleg az emberek jogainak védelmében magasabb szintre kell emelnünk, és világosá kell tennünk a bizottság felé is azt, hogy mit várunk tőlük. Tehát akkor egyelőre maradjunk ennyiben, és aztán hát a koordinátorokkal is majd meglátjuk, hogy hol tartanak, hol tartunk ebben az ügyben. Szofi, persze a koordinátorok döntsenek, ahogy akarnak, de akárhogy is lesz ez a döntés, másfél éve húzódik ez az ügy, valamit tegyünk már és gyorsan, az embereknek elegük van nem újabb heteket, hónapokat szeretnénk várni, hanem valami történjen végre. Jó, december 6-án ez a napi renden van, és majd mindenkit tájékoztatok a dolognak a részleteiről. És addigra egy konkrét tervel fogunk előállni, tehát december 6-ára. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is, hogy eljött, és természetesen ezt a témát a koordinátorok ülésének napirendére fogjuk tűzni. Most el kell mennem egy trilógusra, úgyhogy Gál asszony fog elnökölni a következő napirendi pontokkal kapcsolatban. Átadom neked a szót, kedves Kinga. Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák! Haladjunk akkor tovább a napirenddel. Az intézményközi tárgyalások jelenlegi állásának ismertetéséről van szó az Európai Utas Információs és Engedélyezési Rendszer témájában. Én magam vagyok az előadó, úgyhogy ha megengedik, akkor szólnék néhány szót, még mielőtt a kollégáknak eh, adnám át a szót, hogy hozzászóljanak. Tudnunk kell, hogy a bizottság előterjesztett egy javaslatot, amely által létrejön egy Európai Utas Információs és Engedélyezési Rendszer. 2016. novemberében terjesztette ezt elő, a Libe Bizottság pedig a parlament álláspontjáról október 19-én szavazott, és a következő plenárison bíztak meg engem a mandátummal, hogy elkezdjem az egyeztetéseket. A mandátumot a plenárison megerősítették, két trialógus ülésre került sor politikai szinten, október 25-én és november 16-án. A következő trialógusra pedig szerdán, most szerdán kerül sor. Ezen három oldal egyeztetések megerősítették, hogy a társjogalkotók tisztában vannak azzal, hogy milyen horderejű ez a dosszié, milyen prioritás tulajdonítható neki, és nyíltak voltak a kompromisszum iránt is, hogy jó eredmény szülessen. Szeretném most megragadni ezt a lehetőséget, és az jelentéstevőknek köszönetet mondani, amiért aktívan ö, hozzájárultak ö, ehhez a munkához a shadow üléseken, illetve a trialógus üléseken is. Hat további technikai szintű egyeztetés volt a tanácsadók, asszisztensek, a tanács és a bizottság részvételével, és szeretnék köszönetet mondani a tanácsadóinknak, asszisztenseknek is a rendkívüli munkáért, és azért a sok energiáért, amit ebbe a munkába fektettek eddig. Amit láthatunk, amit tapasztalhattunk a technikai üléseken és a trialógus során is eddig, hogy mi határozottan kiállunk, és jó magam ezt képviselem, megpróbáljuk az álláspontunkat kifejteni és kiállni a dokumentumunk mellett. Tudják, hogy a tanács nagyon határozott álláspontra helyezkedett, úgyhogy a bizottság most jó javaslatokat terjesztett elő, amelyekről kompromisszum születhet. Az egyik eddig a legproblematikusabb kérdés a tranzit utasok hatálybemelése, hogy a belépés feltétele vagy a tartózkodás is figyelembe, ezt is figyelembe vegyük-e, milyen díjat kellene fizetni az ETS-ért, illetve mm, mikor jöhetlen létre mentesség, illetve az adatok megőrzésére meddig lenne szükség. Remélem, hogy jó kompromisszumokat tudunk kidolgozni. Számomra annak érdekében, hogy továbbra is az álláspontunkat képviseljem, a szakbizottsági munka, illetve a trilógus során is eddig az volt a legfontosabb, hogy a három alapelv egyértelmű kell legyen. Ezek közül az egyik az, hogy az ETIAS-szal nem szabad egy rosszabb helyzetet előidéznünk, mint azon emberek esetében, akik vízumért kell folyamodjanak. Tehát nem szabad, hogy az ETIAS egy rosszabb feltételrendszert eredményezzen. A sis szel és a határregisztrációs rendszerrel összhangba kell hoznunk az ETIAS-t, és azt is megnéztük, hogy a vízuminformációs rendszerrel mi a helyzet, nem lenne szabad többet kérnünk, mint ami ott már szerepel. A harmadik, de azt hiszem legfontosabb, vagy legalábbis nagyon fontos elv, az az, hogy a mechanizmus nem lenne szabad leterhelnünk, úgy, hogy aztán használhatatlanná váljon. Mivel még mindig a kompromisszumok kialakításának kezdetén vagyunk, jó volt a trialóguson eddig a hangulat az egyeztetés során, remélem ez folytatódik a jövőben is. A kompromisszum érdekében, amennyiben ez egy jó kompromisszum, ez azt jelenti, hogy senki sem teljesen elégedett a végén, de remélhetőleg az ütemterv szerint eljutunk erre az eredményre, ehhez az eredményhez, és amennyiben javul a helyzet, vagy lesznek további fejlemények. Remélem, hogy jó hírekkel jöhetek vissza ide önökhöz. Ennyi lenne egyelőre. Kedves jelentéstevő asszony, persze franciául elég nehéz nőnemben beszélni, elnökökről és jelentéstevőkről. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, mert nekem is nagyon tetszett az együttműködés, még akkor is, hogyha vannak olyan kérdések, amelyekben nem ért egyet a frakcióm a témában. Először is sajnálom azt, hogy miért sürgetnek minket ennyire ezeknek a kérdéseknek, vagy ezeknek a témáknak az elfogadtatásában, noha 2020-ig úgysem működne a rendszer. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy kis időnk arra, hogy ezt tényleg komolyan végig gondoljuk. De minthogyha ezt nem hallaná se a bizottság, se a tanács, mert még az elnökség vége alatt gyorsan le akarják zárni ezt az egész témát. Az ETIAS-nak az a lényege, hogy az emberek ne kelljen, illetve hogy ez itt a, a vízum mentességről szól egyetértek azzal, ami elhangzott. Vagó, valóban az Ediász nem szabad, hogy olyan kérdéseket vessen fel, amelyek a vízumkérelmekben szerepelnek. Tehát ö, oda kell figyelni az adatokra, az adatgyűjtésre, és főként azért mondom ezt el, mert a legtöbb adat nyilatkozatok alapján valósul meg, és nem tudom, hogy miért jó az, hogyha állandóan nyilatkozatokat kérünk az emberektől, és további adatokat gyűjtünk. Ezen kívül pedig a tanács véleménye mégiscsak meglepő. A tranzit utasokkal kapcsolatban, hiszen az ő kérdésükben, vagy az ő témájukban, ahogyan ön is utalt már rá, egész egyszerűen el fogjuk riasztani az embereket attól, hogy Európában tranzitáljanak, vagy szálljanak át, mert azért ne felejtsük el azt sem, hogy itt azért gazdasági szempontok is közrejátszanak. Nem egészen értem, hogy mit akarunk ezzel elérni. Azt akarjuk, hogy mindenkit elriasszunk Európából, hogy a légiközlekedési vállalatok főként a legrosszabb helyzetben lévők, főként a keletiek még nehezebb helyzetbe kerüljenek? Ezt akarjuk elérni? Mi úgy gondoljuk, hogy itt még azért van mit dolgozni annak érdekében, hogy ez a szöveg mondjuk észszerű legyen. Mert egy kicsit olyan az állás, vagy, tehát olyan érzésem van, hogy mintha az emberek nem is látnák a fától az erdőt, tehát mindent biztonságossá akarnak tenni, de ugyanakkor az embereknek egyre nehezebb helyzete lesz emiatt, mert állandóan adatokat gyűjtenek róluk. Tehát ezért lenne jó tudni azt, hogy arányos az adatgyűjtés, és ezzel kapcsolatban azt is szerettem volna hangsúlyozni, hogy a tranzitutasok kapcsán a joggyakorlat, a bíróság joggyakorlata kellene, hogy irányadó legyen, és ezért nekünk is ezt kellene figyelembe vennünk. Köszönöm. Thank you, Miss. Köszönöm. Köszönöm szépen, versenyasszony. Ha senki más nem szeretne hozzászólni, akkor összefoglalnám az eddigieket. Azt hiszem, hogy sok kérdésben egyetértünk. Természetesen vannak bizonyos nézeteltérések, de az eddigi munka azt hiszem jól zajlott, jó együttműködésben, tehát remélhetőleg ezt fent tudjuk tartani továbbra is. A következő trialógus ülésre szerdán kerül sor, és megnézzük, hogy hol tudunk kompromisszumot kialakítani, és utána várjuk a bizottságtól a javaslatot ebben a témában. Köszönöm szépen, kollégák! Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Az internetes szervezetbűnözéssel kapcsolatos fenyegetésről szóló értékelés. Tudjuk, hogy az Európol évente az OKTA jelentést kiadja, amely tartalmaz fontos megállapításokat a kiberbűnözéssel kapcsolatos fenyegetésekről és az események alakulásáról, illetve ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozóknak. Filip Amán, az Europol kiberbűnözéssel kapcsolatos központjának stratégia osztályvezetője fogja ismertetni ezt az értékelést a mai napon. Ez a jelentés az online piacot is és a darknetet is megvizsgálja. Amán úr, köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy eljött a bizottságunkba és öné a szó, hogy ismertesse ezt a jelentést 10 percben, ezt követően pedig meghallgatjuk a képviselőket. Nagyjából 10 percben. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a LIBE tagjainak, hogy lehetőséget kapok arra, hogy bemutassam a kiemelt stratégiai projektenket. Ezt a bűnözéssel kapcsolatos jelentést, az internetes bűnözéssel kapcsolatos jelentést. Itt, amiről beszélünk, ez a legfontosabb termékünk a bűnüldözési területen, az EU-n belül a bűnüldözési ügynökségek információból kiindulva készítettük ezt az ágazat és más érintettek jelentései alapján. Ha megnézzük a kihívásokat és a fenyegetettségeket, mire számíthatok a következő 12 hónapban, és egy sor ajánlást is megfogalmazunk a döntéshozók számára a bűnözés területen, de a szakpolitika alkotására is ajánlatokat. Hogyan áll ez össze? Egy struktúrált folyamatot alakítottunk ki annak érdekében, hogy az információkat egybe gyűjtsük, és ezt összefoglaltuk az Európol szintjén, vizsgálatokat, interjúkat végeztünk, aztán hírszerzés, ószint, úgynevezett ószint kutatást végeztünk, és tudományos területen is dolgoztunk. Mi szerepelnek ebben a jelentésben témaként? Három fő területről szeretnénk beszélni, a gyermekek bántalmazásáról. ez és egyebek egymás kiemelt kapcsolatot is kerestünk, például infrastruktúrális berendezések elleni támadás, a big data elleni támadás, milyen kihívások jelentkeznek, a kiberterrorizmus, stb. Tehát nagyon sok téma van érintve, hogy a kiberszervezet bűnözésről beszélünk, és egyébként a websájtokat elérhető ez az anyag 2014-ben kezdtük, és ö, szeptemberben ö, kerül, készült az utolsó jelentés ezen a területen, ez is elérhető a honlapunkon. Vannak egzotikusabb területek, és az elmúlt évben például igyekeztünk a demisztifikálni némileg ezt a területet úgy általában, és mi, a robotok, robottechnika, mesterséges intelligencia, stb. is szóba kerül, erről igyekszünk felvilágosítást nyújtani. Aztán vitatott témák is, például a hekkelés témája, hogyan látjuk mi ezt a büdülzői szempontból, és hát van egy jogi alapja is ennek, hogyan tudnánk ezeket, adott, ezeket a kérdéseket jogilag kezelni. Hogyha két fő eseményt szeretnék kiemelni az idei ez a Birai Botnet volt az egyik nagy eseményünk, ez egy malware-nek, egy, tehát egy vírusnak a neve egyébként, ezzel igyekeznek egyszerű jelszóval ellátott rendszereket megtámadni, aláásni, és a bűnözők, és az egyik legnagyobb valaha ismert támadás indult a honlapokkal szemben, és az egyik ilyen szerviz szolgáltató került a támadás alá ezen a területen, ezek az első évek eseményei voltak, és az egymással kapcsolatban, az hálózatba kötött eszközök esetében ez súlyos kihívást jelent. Azt gondolom, hogyha valami, a vanakrai érintett valakit, akkor uh, talán láthatott egy ilyen oldalt már. Ez egy képernyő, véletlenszerűen alakult ki természetesen, és de nagyon hatékonyan tudnak támadni, nagyon hatékony terjesztik a vírusokat 2017 májusában. Nagyon súlyos támadást intéztek, és láttuk, hogy a két komponens összekeveredik, akkor tehát a véletlen és az egymás ismétlő komponens egymással találkozik, és ez folyamatos támadásokhoz vezetett. Hiszem Black Rabbit volt, Black Rabbit volt a neve, azt hiszem ennek a támadásnak. Mm, a legfontosabb az, hogy zsarolásra alkalmazták ezeket a blokkoló rendszereket, ismerjük ezt a fellépést, és az óriási fenyegetést jelent az EU-n belül, de más területeken is. Látjuk a zsarolás területét, milyen 2017-ben sikerült ezeket indítottak, ez a bűnüldözői szempontból elemeztük ezt a kérdést, és hozzánk mi érkezett be jelentésként az ágazatból, és más területekről is. Természetesen mm, a tudományos világ vagy az ágazat ezt mindenkit másképp látja. Az egy alapvető fenyegetés, amivel találkozunk az elmúlt időszakban, és nagyon valószínű, hogy folytatódik, sőt erősödhet ez is az Internet of Things területén, a gyár, amikor a gyártásba kerül be az internet, ez növeli a kitettséget ezen a területen. A és egy másik az IT eszközök fegyveriesítése, hogy úgy mondjuk, tehát nagyon 2020-ra mintegy 20 milliárd internet eszköz lesz, amit meg lehet támadni. És vannak, akik sokkal magasabb számokból, 100 milliárdból indulnak ki, tehát nagyon nehéz lesz ezeket védeni és talán önök is tudják, hogy erről viták folynak, hogyan kezeljük ezt a kérdést. A fejlesztők is, az eszközök fejlesztői is fontos szerephez jutnak ezen a területen, vagyis az infrastruktúrát fel kell készíteni, és az architektúrát is biztonságosabbá kell tenni. Aztán a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a kényszerítés és kizsákmányolás, mint mondtam, de Más területek is vannak, adatlopás, ez sajnos folytatódni fog a továbbiakban is, ismerjük a konkrét példákat is. Ez arra való, hogy más bűnözési ágakat erősítsenek, tegyenek lehetővé, aztán a dark webből való visszaélés, ez egy általános horizontális fenyegetés, mindenhol jelen lehet, hogyha ismerjük ezt, akkor tudjuk, hogy a szervezetbűnözés számára ez milyen potenciált jelent. Ez nem csak a kiberbűnözésben jelentkezik, hanem minden más bűnözés segít. Amire szükségünk van, ez a technológia, ismerete és a bűnözők is ugyanezt teszik, azonnal azt vizsgálják, hogy tudnak visszaélni az új technológiákkal gyorsan változtatják a módszereiket, gyorsan tudnak alkalmazkodni az új technológiákhoz, keresik az új lehetőséget, ami persze azt jelenti, hogy a bűnüldözésnek is képesnek kell lenni arra, hogy reagáljon erre meglehetősen gyorsan. Egy jó példa erre az elmúlt évben egy sikeres akció volt, egyfajta malvérrel megszennyez, meg támadtak meg különböző komputereket, és a bűnözők ezt úgy tették, hogy social engineering taktikákat alkalmaztak, spameket indítottak útjára, és igyekeztek pénzt kicsalni az emberekből, illetve hát a fizetéseknél a, kártyacsalások is vannak, ezekkel is visszaélések történnek, és azt is látni kell, hogy a felhasználók például a hitelkártyák esetében nem elég gyorsan vezetik be a műszaki lehetőségeket, az új lehetőségeket. Most pedig egy néhány konkrét példát szeretnék mutatni. Egy kicsit megcsúsztunk idővel csak a legfontosabb pontokat, a ransomware, tehát a zsarolásra alkalmazott hardware, azt ismerjük, aztán a malvérek ismertek a bankokban, használják ezeket. A következő képet kérem. A gyermekek szexuális kizsákmányolása online módon, erről is a kényszerítés, és, de ez elkövetők ezen a területen kereskedelmi úton elérhető eszközöket is igénybe vesznek gyakran itt az egyik lehetőség, a biztonsági lehetőség, ami rendelkezésre áll, az, az mindenképpen alkalmazandó és hát a lényeg az, hogy a piacon hozzáférhető eszközöket igyekeznek kicselezni, az elkövetők igyekeznek a magas szintű operatív védelmi rendszereket kijátszani és rejtjelzés, stb. Tehát, sőt, hát magukra, tehát nem, nem nehéz feltárni őket, mert ők alkalmaz ezeket a rendszereket. Már említettem a kártyacsolások mm, az e-commerce területen, az elkereskedelem területén növekedés látható, és ezt igyekeznek megragadni. Egy tudatosítás, megelőzés az, amit tehetünk egyelőre a a, a kártya használat során, és hiszen, és azt is látjuk, hogy a megfelelő korszerű sztenderdeket nem vezetik be a védelem érdekében. Hát akkor nézzük még egyszer a Dark Net piacok. Mindenhol jelen van ez számos területen, bűnözés számos területén élnek ezekkel a lehetőségekkel, nem csak a kiberbűnözést használják fel, hanem egyszerűen ez az a terület, amit a hagyományos bűnözői területeken is alkalmazni lehet. Kereskedelem, fegyverkereskedelem, hamisítás, dokumentumhamisítás, kábítószerkereskedelem, mindenhol élni lehet a lehetőségekkel. Említettük már a social engineering témáját, ez az egyik olyan intézkedés, amit nagyon jól ismerünk a bűnözőktől. Nagyon szofisztikált támadásokra képesek, és ez az előkészítés szakasza a social engineering. Igyekezek kapcsolatot kiépíteni, és kicsolni adatokat, hogy a tűzfalakat meg tudják kerülni. És ez, mit már korábban mondtam, szükség van a bűnüldözői, az ágazati taktikák megváltoztatására is, és mert a bűnözők pontosan látják aztán a, a, a bitcoin fizetőeszközök, kripto fizetőeszközök egyre fontosabbak, egyre többen használják, de igen, a kiberbűnözésnek is lehetőséget kínálnak, hiszen a névtelenséget ez jobban biztosítja. Következő. csak hogy rámutassak, hogy milyen szolgáltatási modellel működik. Ez már 2014-ben rámutattunk arra, hogy a kiberbűnözés egyre ipari módszereket alkalmaz, rejtjelzés, a névtelenség lehetőséget kínál ez egy gyakorlatilag szolgáltatásként működtetik a bűnözést, azonos logika alapján működnek. Ezt már említettem korábban, a kiberbűnözés közelik a gazdasági élet szabályaihoz, és ezek az eszközök gyakorlatilag bárki áll a felhasználhatók, amit ők használnak, más célokra is. A következő a jogi és műszaki kihívások, amelyekkel találkozunk, amikor a vizsgálatokat folytatjuk a kiberbűnözés ellen. Ez egy nagyon általános megközelítés. 6-4 témáról beszélhetünk, hol vannak a kihívások, az adatok elvesztése, aztán a rejtjelzéssel való bűnözői célú visszaélés, ide tartozik még szakpolitikai politikai kérdésekkel lehet szembe menni velük, csak eh, a bűnözőknek gyakran egy szerű feladatuk van, hogy visszaéljenek, mert a megfelelő, megfelelő szakpolitikai keret az ellenük történő fellépésre hiányzik. A Darknetben például eh, vannak lehetőségek, vagy a felhő, a komputer felhő területe is lehetőséget kínál erre a hálózatok. Igazából nem tudtuk átültetni még teljes mértékben a jelenlegi jogi kereteket a kiberbűnözés elleni fellépés érdekében. Látjuk, hogy óriási kihívások jelentkeznek, és nem EU országoktól például bizonyítékokat nehéz benyújtani, hogyha a kiberbűnözés üldözni akarjuk, vagy bármiféle bűnözésre beszélünk napjainkban, mert mindig van egy komponens, ami a kiberrel függ össze, számítógépes bűnözéssel. Ez csak úgy fog menni, hogyha együttműködünk a többi partnerrel, és ez az egyik alapvető problémánk, mert számos esetben nincsen standardizált kerete ennek a, a munkának, mit lehet kérni, mit lehet tenni és az a bűnüldözők számára, de az ágazat számára is szükséges, hogy megfelelő szakértői tudást halmozzunk fel, hogy hatékonyan lépjünk fel a kiberbűnözéssel szemben. Hogyan tudjuk ezt, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a szakértői tudást megszerezni. Természetesen nem minden olyan szörnyű, mit már korábban mondtam, eltekintve a műveleti példáktól, amelyek szerepelnek a jelentésükben, itt partnerek segítségével sikerült támogatást kialakítani, és vannak alapvető kulcsfontosságú ajánlásaink, amelyekkel a kiberbűnözés elleni harcot erősíteni lehet Hát az, mit mondtam, megelőzés és tudatosítás, ezt már korábban mondtam, ez legalább annyira fontos, mint a jó vizsgálatok, és ebben sikeresek is vagyunk. Kampányt indítottunk a tudatosítás érdekében, Say No kampány például a szexuális kizsákmányolás vagy kényszerítés ügyében, és ez egy fontos lépés mindenképpen, és ezt a közvélemény számára is világossá kell tenni, hogy, a, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, és az EU összes nyelvén például egy videót készítettünk, és így próbálunk tudatosítani és rámutatnánk a megfelelő kapcsolattartó pontokra, és Ausztria, Németország, Hollandia a saját országra vetítve éppen erre akartak rámutatni, és a személyek is fontosak, akik, akiket meg kell védeni. Egy másik a Darknetről, a Deepnetről is beszéltem, ez is egy alapvető kihívás, amit itt tehetünk, hogy a partnereinkkel, az ágazattal, és nem EU partnerekkel is így közös stratégiai megközelítést próbálunk kialakítani, hogy szembeszálljunk a bűnözéssel ezen a területen, egy stratégiabb, proaktívabb megközelítésre van szükség. Úgy gondoljuk, azt hiszem, ezt már korábban is mondtam, a kibetérben nagyon agilisak a bűnözők, és a crime as a service, tehát hogy a bűnözés mint szolgáltatás modell, ez az, amit követnek, és igyekszünk ezt szorosabban figyelem kísérni ezt a területet. És egy utolsó pont még szükség van arra talán, hogy meg jobb jogot alkotsunk, törvényeket alkotsunk, és jobban átültessük a meglévő jogot a gyakorlatba, például nemzeti szinten, hogy képessé tegyük az arányos, hatékony fellépést és reakciót a kiberbűnözésre. De alapvetően a fontos a kooperáció és a koordináció, vagyis az összes érintett partner bevonása proaktív módon. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a prezentációt. Ketten szerettek volna hozzászólni, Stevens asszony és Albrecht úr. Stevens asszony az első. Köszönöm szépen. Hammán úr. Először is azt, hogy eljött, hogy jelen van, hiszen fontos probléma a kiberbűnözés az Európai Unióban. Az elejéről újra kezdjem? Jó, akkor újra kezdtem. Tehát annyit mondtam, hogy szerettem volna megköszönni az elhangzottakat Ámán úrnak, az uniós kiber bűnözés témájában. Lenne egy kérdésem jelent, társjelentéstevőként, hiszen szó esett négy nagy informatikai cégről, akik egy közös óriási adatbankot hoztak létre. Nos, hát itt például a dzsihadista propagandával nagyon sok problémánk van, hiszen ők az online teret kihasználják. Mit gondol ön, hogy mit lehetne tenni, milyen kritériumok alapján lehetne fellépni ellenük? Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. És ezután pedig még azt is szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió mit tehet ebben a kérdésben. Most sajnos el kell mennem családi okok miatt, de még egyszer köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen és köszönöm az egész prezentációt. Nagyon fontos munkát végez ön, és azt gondolom, hogy ez egy olyan témakör, amiben nagyon sok a kihívás. Én most egy témára szeretném felhívni a figyelmet, és azt gondolom, hogy ezt szeretném most kommentálni. Azért is mondom ezt, mert ugye itt nagyon gyakran olyan cégekről van szó, akik az adatokat az Európai Unión kívül tárolják. Nagy a vita, és az Európol is részt vesz ebben a vitában, de ugyanígy a tagállami hatóságok is, hogy az Európai Unió területén kívül hogyan tudunk hozzáférni az adatainkhoz. Ugye itt olyan cégekről is van szó gyakran, amelyek az Európai Unión kívül rendelkeznek székhelye vagy telephelye. Azt is szeretném látni, hogy önök úgy gondolják-e, hogy tényleg szükséges a hozzáférés az emlett eljáráson keresztül, és így esetleg ezeket az aggályokat csökkenteni lehetne. És a másik kérdésem az az, hogy esetleg problémásnak találják-e azt, hogy a kölcsönösséget a nemzetközi jog alapján ebben az esetben meg kellene adnunk, és európai cégek adataihoz hozzáférést kellene biztosítanunk. Ugyanígy. Köszönöm szépen. Köszönöm, Albrecht úr. Ziber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Németül szeretnék beszélni, és először elnézést kell kérjek, amiért nem tudtam nyomon követni az egész előadást. A közelmúltban lehetőségem nyílt arra, hogy rendőri tisztviselőkkel beszéljek Németországban. Az egyik probléma az volt, hogy a technikai szakértelem az internetes bűnözéssel szemben, akár a nyílt web, vagy az úgynevezett darknet nem mindig volt adott, néha hiányzott ez a szakértelem, illetve nincs kellő szakértelem ahhoz, hogy a szükséges technikai lehetőségekhez folyamodjanak nem is kérdezem, hogy az Európolnál mi a helyzet, de természetesen ennek van némi köze a nemzeti rendőri szervek struktúrájához is. Az a benyomása, hogy a tagállamokban felismerték ezt a problémát, és önök tudnak segíteni, hogy egyrészt felismerjék ezt a problémát, illetve megtanulják kezelni. Másodszorban valóban felmerül a kérdés, hogy hány emberre volna szükség, hogy ugye a valós világban nyilván szükség van fedett ügynökökre vagy tisztviselőkre, az Europol használ ilyen lehetőséget a Darknet esetében, vagy inkább a tagállamok feladata ez? Tudom, hogy vannak tagállamok, amelyek a grooming, tehát amikor gyermekeket megszólítanak különböző fórumokon, cseteken, megkísérlik azt, hogy felvegyék a kapcsolatot az ilyen emberekkel, hogy leleplezzék őket, és aztán őrizetbe vegyék őket. Egy másik problematikus dolog számomra az az, hogy a bűnös tartalmakat nem próbálják meg törölni. Az elmúlt hetekben voltak olyan példák, amikor teljesen alaptalanul egy algoritmus egy tiltott tartalomra gyanakodott, és aztán törölte ezt. Ön szerint hol vannak gyakorlati lehetőségek, hogy az internetes szolgáltatókkal együttműködjenek, és hol van az a pont, ahol az állami szervek, az igazságszolgáltatás vagy a rendőrség kell, hogy beavatkozzanak, és ők hozzák meg azt a döntést, hogy mi minősül legálisnak és mi nem. A kódolás, titkosítás valóban lehet, hogy sokkal több szereplőt kellene felhasználni ahhoz, hogy az emberek magánethez való jogát védjék. Az egyértelmű, hogy a bűnelkövetők ezzel visszaélnek. Remélem, hogy az Europol és más rendőri szervek az új technológiák felhasználásával megtalálják a módját annak, hogy fellépjenek ezzel szemben, és ne veszélyeztessék az adatok biztonságát. Uh, Aman. Köszönöm, Szipel asszony. Amán úr, ezek voltak a kérdések. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a pozitív visszajelzést. Szerettem volna a Libe Bizottságnak köszönetet mondani a támogatásáért. Megpróbálom a lehető legjobban megválaszolni a kérdéseket, bár valószínűleg nem mindent fogok tudni megválaszolni. Zippel asszony kérdésével kezdeném, ami a titkosítást illeti, tudják, hogy ez egy kihívás számunkra. Említettem a megelőzést, ami legalább ennyire fontos. Éppen ezért a biztonságos internet szempontjából a kódolás, ritkosítás fontos. Amikor az Enizával 2016-ban kiadtuk a közös nyilatkozatukat, jeleztük, hogy nem, tart, nem támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek az internetet veszélybe sodornák a titkosítás által. Ez azt jelenti, hogy számos jogi és technikai lépést kell fontolóra vennünk, és örülök annak, hogy támogathattuk a bizottság munkáját e tekintetben. Azt hiszem, hogy nem lesz egy megoldás, hanem több megoldást kell alkalmaznunk, de bármit is teszünk, minden arányos és szükségszerű és legális kell, hogy legyen. A következő kérdés, azt hiszem Stevens képviselő kérdéséhez is kapcsolódik, az internetes tartalmakkal kapcsolatban, terrorizmussal való összefüggést. Van egy egyértelmű mandátumunk, az internetes osztálynál. Azt hiszem, a mi feladatunk döntéseket hozni ezeken a területeken, támogatást nyújtani a tagállamoknak, amikor lépéseket szándékoznak megtenni. Megvizsgáljuk azokat a megközelítéseket, amelyek nem veszélyeztetik a tartalmakat. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy hány emberre van szükség, hogy a nyomozást végrehajthassuk, illetve a Darkneten hány emberre van szükség. Több erőforrásra, humán erőforrásra van szükségünk, nem feltétlenül olyan emberekre, akik olyan személyekre, akik szakértelemmel rendelkeznek, de ezen kívül pénzügyi erőforrásokra, berendezésekre is szükség van. De megint csak azt mondhatom, hogy támogatom a tagállamokat. Mi nem egy európai FBI vagyunk, támogatjuk a tagállamokat és az ott folyó nyomozati eljárásokat, és amennyiben lehetséges szolgáltatást próbálunk nyújtani a tagállamoknak ezen a területen, ami lehet, hogy egy kicsit komolyabb kihívást jelent, hiszen itt szükséges forrásokra, humán erőforrásokra van szükség, és eszközökre, berendezésekre is. Amit még megtehetünk ezen a területen, az az, hogy centralizáltabb szolgáltatások révén támogatjuk a tagállamokat, hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, amikor minden egyes tagállamban külön kelljen előteremteni a szükséges szakértelmet. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a jelentésünkben rámutatunk ezekre a kérdésekre. A tagállamok azt hiszem tisztában vannak a darknettel és az internetes bűnözéssel kapcsolatos kihívásokkal, és azzal is, hogy mire van szükség ahhoz, hogy eredményesen kezeljük ezeket a problémákat. Az egyik fő üzenet az az, hogy nincs olyan ügyen, ügynökség vagy tagállam, amely önmagában egyedül képes lenne ezeket a problémákat megoldani, hiszen itt egy határokon átnyúló jelenségről van szó, egy nemzetközi problémáról, tehát az érintett felek közt együttműködésre van szükség. Amit az Európolnál megtehetünk, az az, hogy támogatjuk a tagállamok nyomozati eljárásait, összekapcsoljuk a szükséges szakértelmet. Albrecht úr, köszönöm a hozzászólását. Vannak jogi kihívások a bizonyítékokhoz való hozzáférés szempontjából az Európai Unióban és az Unión kívül is nem vagyok jogász, úgyhogy jogi szempontból nem tudom eh, kifejteni, hogy ennek a végrehajtása mit jelentene, milyen jogi vonatkozásai lennének. Mit kell, eh, meg kell néznünk, hogy az Európai Unió mit tesz, hogy az emlet folyamatot eh, javítsa, felgyorsítsa. Vannak más ügynökségek is, ahol ilyen eszközökkel dolgoznak. Tehát a lényeg szerintem az, hogy bármilyen eljárást is alkalmazunk, ez legális, arányos és szükséges kell, hogy legyen. De megint csak jogi szempontból igazából nem tudom kommentálni a hozzászólását. Végezetül pedig Stevens asszony. Remélem, hogy megválaszoltam ezt a kérdést, de ez kapcsolódik az eddigiekhez. Igen, vannak technikai problémák, illegális tartalmakat azonosítani kell, illetve bizonyos internetes tartalmakat, de hogy ezt hogyan kellene kezelnünk, ez megint nem rajtunk múlik, hanem a tagállamokon ők döntenek ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Aman úr, köszönöm a válaszait és a prezentációját. Most pedig a következő pontra térünk. Egy prezentációt hallgatunk meg az intézményközi tárgyalások állásáról a Eurojust témájában. A Libe Bizottság október 19-én szavazott, és a plenárison bejelentésre került, hogy kezdődnek novemberben a oldal egyeztetések, és Fosz úrnak adnám meg a szót, ha hallgat most. Megadhatom önnek a szót? Vagy várjunk még két percet? Mert uh, tulajdonképpen most önön van a sor. Fél hatkor. Megadom a szót. Hogy tájékoztasson bennünket a tárgyalásokról. Köszönöm, hát ha már nekifuthatok, akkor az azt hiszem, hogy jó lenne. November eleje óta két tárgyalási fordulóra került sor az Európai Bizottsággal és a tanácssal, illetve volt egy rövid tanácskozás az árnyékjelentéstevőkkel. Négy technikai ülés volt eddig, a jövő héten egy újabb árnyékjelentéstevő ülés lesz. Az eddigi eredményeket fogjuk ott részletesen megvitatni, ez a szándékunk, és szeretnénk előkészíteni a következő ülést. Az idő rövidsége ellenére sikerült jó eredményeket elérnünk politikai szinten. Az egyes cikktől a 20-as cikkig jutottunk, és számos kompromisszumot már ki tudtunk dolgozni, ugyanakkor vannak még bizonyos pontok, amelyeknél nem voltunk annyira sikeresek, nem haladtunk annyira jól. Egyfelől itt van a hármas cikk egyes bekezdése, ami a hatáskört taglalja az Európai Ügyészség és az Eurojust között. Az első kompromisszumos tervezetben biztosítjuk azt, hogy a tagállamokat is figyelembe veszik, azokat, amelyek nem csatlakoztak az Európa ügyészséghez. Vannak azonban további még tisztázatlan kérdések, illetve egyéb bűncselekmények, tényállások az egyes mellékletben szereplő lista, listán kívül, és ezek szintén a Eurojust hatáskörébe tartoznak. A második pont a hármas cikk négyes bekezdése, ami azzal kapcsolatos, hogy a Eurojust a bizottság kérésére végre, Eurojust által a bizottság kérésére végrehajtott vizsgálatok, nyomozati eljárások a tagállam beleegyezésétől is függenek el. Vannak eltérő álláspontok. A tanács persze itt úgy véli, hogy természetesen az illetékes tagállam megkérdezésére szükség van, illetve ez az érintett tagállam ellenezheti ezt. Ebben az esetben meg kell néznünk, hogy egy további részletesebb technikai egyeztetés során ezt tudjuk-e tisztázni. Szerintünk a helyzet az volt, hogy még akkor is, ha a bizottság felkéri a Eurojustot, a tanács, illetve a tagállam számára nem kellene feltétlenül egy vétójogot biztosítani, ugyanis a nyomozati eljárást ugye nem szeretnénk mint olyat akadályozni. A 10-es, 11-es cikkek a testület összetételére vonatkoznak, illetve az elnök és az alelnök hivatalát írják le. Itt is voltak bizonyos véleménykülönbségek. Például ami az elnök megválasztását illeti, ugye egy kompromisszum kezdett körvonalazódni, ugyanakkor a tanács továbbra is egyfajta kompenzációs mechanizmust szeretne, ugyanis az elnöki testületet az elnöki testület, az elnöki poszt a kisebb tagállamok számára komoly anyagi terhet jelentene, de itt még nem jutottunk el arra pontra, ahol azt mondhatnánk, hogy közel van a megállapodás. Egy kicsit az az érzésünk, hogy másképpen is meg lehet ezt oldani, nem feltétlenül egyfajta kompenzációt kilátásba helyezni. Az ötös cikk, illetve a 14-es cikk kapcsán a testület menedzsment funkcióiról szól a vita. Az érintettek egyetértettek abban, hogy a testületre háruló administratív terhek ezeket a tagállamoknak csökkenteniük kell, ugyanakkor a részletekben nem sikerült még teljesen megállapodni. Azt is mondhatnám, hogy ezek azok a pontok, amelyek a legtöbb vitát váltották ki. Az adatvédelem szempontjából azonban egy kicsit még nem különösebben kielégítő a helyzet, ugyanis van egy vitás pont, hiszen ez a pont összefügg Cornélia Ernstnek az intézmények adatvédelemmel kapcsolatos jelentéséhez. Összefügg ezzel a jelentéssel. A bizottság, a tanács és a parlament másképpen látják ezt a kérdést. A bizottság előterjesztett egy javaslatot. A tanács szerette volna, hogy a 2011 per 45-ös anyag ne tartalmazzon keretként kitételt a bűnöldöző hatóságokra nézve. A tanács ezt fordítva szeretné, tehát meg kell néznünk, hogy ennél a jelentésnél a 2001 per 45-ös anyaggal, hogy haladnak az egyeztetések, és csak ezt követően tudjuk mi eldönteni, hogy szükségünk van-e egy saját adatvédelmi anyagra rendelkezésre a Eurojustnál, vagy úgy járunk el, ahogyan az Europolnál is, tehát hogy alapvetően összekapcsoljuk a hiányzó elemeket a 2001 per 45-ös anyaggal, illetve beépítjük-e azt, ami a Eurojustnál még hiányzik. Ahogyan említettem, ez még nem pontos, nem eldöntött, és függ a trialógustól. És ebben az összefüggésben szeretném megemlíteni azt is, hogy az Europol, valamint a közös felügyeleti testület, ami adatvédelemmel foglalkozik, levélben fordult hozzánk, és felhívta a figyelmünket arra, hogy fontos egy saját adatvédelmi rendszert kidolgozni. Ez pedig még a vita tárgyát képezi, ugyanis a trialógus során számunkra egyértelmű, hogy meg kell várnunk, hogy a 2045-ös rendeletnél mi, mi lesz az eredmény. A két levél amelyet említettem, gyakorlatilag jellemzi az eddigi helyzetet. Mi természetesen úgy véljük, hogy bármilyen megoldás születik is, nem szabad, hogy ez eltérő értelmezést tegyen lehetővé két különböző joganyagban, és nem szabad, hogy mindez a minőség kárára történjen. Az egyeztetések során megpróbáljuk elérni azt is, hogy a Eurojust, hiszen én most csak a Eurojustra szorítkozom, a szükséges adatvédelmi rendelkezéseket megkapja, azért, hogy a Eurojust munkáját megfelelőképpen követhessük, és garantáljuk, hogy folytatódhasson ott a jó munka. E rövid áttekintés végén még szeretnék a bizottság képviselőinek, valamint az észt soros elnökség képviselőinek, illetve a Libe titkárságnak, valamint az árnyékjelentéstevőknek is köszönetet mondani az együttműködésükért. A munka légkör jó volt, illetve a résztvevők együttműködésével lehetséges volt rövid idő alatt a gyors előrelépés. Köszönöm szépen, Fossz úr. A kollégákhoz fordulok ezek után a kérdéssel, hogy kívánnak-e reagálni. Csonka úr a bizottság nevében nagyon röviden tudok reagálni. Mert nagyon röviden válaszolok. Csatlakozom az, ami elhangzott. Igen, valóban kiváló hangulat alakult még humorra is van alkalom, azt hiszem ez hozzájárul a megfelelő légkörhöz, jó kompromisszumok vannak készülőben, mindeddig meg is születtek egy néhány. Az egyik téma, ahol problémát látok pillanatnyilag még az adatmegőrzés rendszerre, meg kell nézni, hogy mi lesz a egy másik trilógus a 45 per 2001-es rendelet kapcsán mi lesz az eredmény. Reméljük, hogy kielégítő megoldást tudunk találni mindenki számára az ügynökségeink jogilag tiszta megoldást találnak, a, és a felügyelő az igazgató tanács, vagy felügyelő bizottság Mm, egyértelmű választ kap majd tőlünk. Szerintem ez a feladatunk az Európai Bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy ez valóban megteremthető. Ez egyértelmű helyzet egy kettős megközelítés érdekében, egy általános rezsim, a, a 45 per 2001-es értelmében egy új fejezet adásával, amit a parlament eszközölt, és kiegészítő szabályokat is meg lehet fogalmazni. Egy konkrét ügynökség jelenne meg a jogalapban. Úgy gondolom a többi felvetés kapcsán jól haladtunk, és gyorsan haladtunk a kompromisszumos szövegen keresztül. És a négy ügy, amit foszor is kiemelt, szerintem működik, és abban bízom, hogy jó eredményre fogunk tudni ezen rendelkezések kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm Csonka úrnak, mondja az elnök. Köszönöm szépen mindezek után valamennyiüknek, Fossz úrnak mindenek előtt az elvégzett munkát. És mivel gyorsan haladtunk, Cigán asszonyhoz fordulnék, hogy be tudja mutatni az utolsó napi rendi pontot a mai napon. Itt az eredményjelentés az Európai Migrációs Stratégiáról és az ötödik jelentés az Európai Határ és Partjörség működőképesség tételéről. Már több eleméről beszéltünk ezen át fogó jelentésnek. Most az Európai Bizottságtól kértük, hogy adja meg a támogatását ehhez a témához, és a végrehajtásról is számoljon be és hát érintse az EU-Törökország közötti megállapodás illetve a görög szigetek helyzetére is térjen ki. Cigán asszonyhoz fordulok, aki a stratégiai és általános ügyek igazgatója az Európai Bizottságnál. És kérjük, mutassa be röviden ezt a nagy és átfogó jelentést, Cigán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok valamennyi bizottsági tagnak. Azzal kezdeném, hogy ezt egy összefüggésbe helyezem. Ezt valamennyien ismerjük az Európai Migrációs Agenda elfogadása óta, az a cselekvési terv elfogadása óta, hogy hiszen a válságra választ kellett adni. Itt egy átfogó megközelítése volt szükség a közleményünkben ez be is, amit bemutattunk egyébként eh, szeptember 27-én elfogadtunk egy közleményt, amit itt is bemutattunk, és általánosan értékeltük eh, a helyzetet az európai agenda végrehajtásával kapcsolatban oly módon, hogy hogyan eh, reagáltunk a válságra, és milyen fejlemények alakultak ki a válság után. A haladást figyelni kell természetesen, és megfelelően értékelni, hogy milyen státuszba jutottunk a végrehajtás során. Ez egy rendszeres jelentéstételt követel meg. Mindeddig ezt kicsit töredezett módon tettük meg, jelentéseket készítettünk nagyon konkrét témákban. Ez most része az európai migrációs agendának, de elmúlt év október 15-én egy konszolidált haladási jelentésre tettünk javaslatot, ami azt jelenti, hogy az összes fő irányvonalat összefognánk, ami hozzátartozik ezen haladási jelentéshez. Ide tartozik az EU-Törökország közötti megállapodás, aztán a, a az áthelyezés és a hazatelepítés ügye, és az együttműködés a parti őrségek között, stb. Azt gondolom, hogy egy átfogó jelen jellegű megközelítésre volt szükség, és ez nagyon fontos számunkra is, hogy a következő lépéseket meghatározzuk, hiszen az Európai Tanács éppen ezzel fog foglalkozni, ehhez egy jó dokumentumra van szükség, amelyik sok információt tartalmaz, és mindenki számára transzparensen mutatja be a helyzetet mindig a tényleges helyzet bemutatásával kezdjük az ilyen jelentéseket, ezen alapulnak, ezek tényeken, adatokon alapulnak, tehát nagyon konkrétan bemutatjuk a pillanatnyi státuszt a különböző migrációs útvonalak mentén. A jelentés rámutat arra, hogy a fő útvonalak mentén a helyzet úgy alakult ki, hogy korlátozottak keleten, a kelet-mediterrán térségben a mozgások és a belépési pontokat sikerült alacsony szinten stabilizálni a nyugat-balkáni útvonalon. A közép-földközi tengeri útvonal még mindig igen nagy számú ember számára kínál lehetőséget, és bár némileg csökken is mutatkozik július közepe óta, és aztán a jogellenes áramlások nyugat-mediterrán atlanti térségben is megfigyelhetők továbbra is 2007 ben sőt erősödnek. Most egy rövid tájékoztatást adnék arra nézve, hogy hogyan alakulnak különböző szegmensek, hiszen ez nagyon rövidített lehet csak, a nagyon átfogó a jelentés, mindent tartalmaz, amennyivel kérdésük van, kérem tegyék fel. Az operatív kapacitásokról szeretnék először beszélni, ez a közvetlen válasz a válsághelyzetre és a hotspotokról beszélnünk kell Görögországban, illetve Olaszországban, hogy milyen helyzet alakult ki, ezt általában tudjuk. A hotspotok területét külön vizsgáltuk, és a legjobb gyakorlatokat igyekeztünk kiemelni a hotspotok, hotspot megközelítés végrehajtása során. Ez úgy történt, hogy konkrét intézkedéseket azonosítottunk abban, hogy hogyan tudunk gyerekeknek, sérülékeny csoportoknak segíteni, és mint Többször is elmondtuk itt a szakbizottságban, nagyon fontos a hotspotok koncepciója szempontjából ez, azt kell nézni, hogy ez jó együttműködés nélkül nem fog működni, az ügynökségek jó együttműködésére rá vagyunk utalva. Ami Görországot, Görögországot illeti a jelen helyzetben, sok információ szerepel a jelentésben, a jelenlegi prioritás azonban az, hogy hogyan tudunk lehető legtöbb menekültet transferálni megfelelő elhelyezésbe. A befogadási rendszernek vannak hiányosságai, és a tél közeledik, ezért szükség van megfelelő elhelyezésre. Tudom, hogy kaptak egy átfogó bemutatást ezzel kapcsolatban. Az összes intézkedés és eszközt tartalmazta. Ez Avromopoulos biztos úr adta ezt önöknek a plenárison. Az EU-Törökország közötti statement után konkrét eredményeket sikert elülni a szabálytalan és veszélyes tengeri átkelések területén, de ami Törökországot illeti, nagyon lassú a az alakulás. Hát, Törökország továbbra is tartja magát a megállapodásokhoz, általában elmondhatjuk 2016 áprilisa óta 14 ezer embert fog, lehetett visszaszállítani Törökországba. El kell, hogy mondjuk, hogy az EU Törökországban megfelelő elhelyezést kíván biztosítani visszaszállítottak számára. Most pedig nézzük meg, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy más országokat is támogassuk, mondjuk a szíriai válság után, mint Libanon vagy Jordánia. Folytatjuk ezen a területen a tevékenységünket, de az is világos mindenki számára, hogy érdemi fellépésre van szükség, és nemzetközi támogatásra, ezt továbbra is folytatni kell, és úgy gondolom, hogy a tényleges helyzetet kell értékelni ebben az esetben, ez egy fontos dolog és jövő tavasszal lesz egy konferencia Szíria ügyében Brüsszelben, és ott nagyon konkrét tájékoztatást kell majd nyújtani a helyzetről. Na, a földközi tenger közép-centrális térségében vannak nehézségek, a Líbia kapcsán még végleges döntéseket kell hozni a fellépésről, és hát rá kell mutatni arra is, hogy milyen helyzetbe kerülnek a menekültek Líbiában, de folyamatosan dolgozunk az ügyön, és igyekszünk javítani az ottani helyzetet. Itt szeretném megemlíteni az összes tevékenységet, ami a képzést illeti, és a felállítását a parti őrségnek Líbiában itt szeretnénk stabilizálni Líbiában a közösségeket, és a stabilizálással függ össze, hogy megfelelő infrastruktúrát kell kialakítani, ez a jelentés fontos része. Úgy gondolom, hogy érdemes erről külön beszélnünk, aztán az egész információ az alapok felhasználásáról, és hogy a szerződéseket kivel kötünk, hogyan lehet beruházásokat eszközölni és értékelni kell azt is, hogy hol van hiányosság, rés a finanszírozásban, ez nagyon fontos a pénzügyi hozzájárulások megállapításánál. Az Európai Unió aktívan dolgozik az IOM-mel és az UNHCR-rel, és a terepen itt az önkétes hazatérés szeretnénk elősegíteni az integráción keresztül. Vonatkozik ez a mediterrán útvonalra is általában. Ehhez természetesen befogadó központokra van szükség. Röviden szeretnék néhány további pontról beszélni. A jelentés visszaigazolja azt, hogy fontos erőfeszítéseket tettünk a, annak érdekében, hogy az embercsempészek üzleti modelljét alássuk. Ilyen összefüggésben fontosnak tartjuk, hogy információ megosztást erősítsük az ügynökségek, a tagállamok, a CDP missionnek és egyebek között, és és széles körű együttműködést kell kialakítani az afrikai országokkal is. Nagyon fontos még az is, hogy tájékoztassunk ezekről a tevékenységekről, illetőleg, hogy milyen eredmények születtek európai szinten, de a tagállamok szintjén is, hogy a polgáraink tudjanak erről. Gyakran nem ismerik az eredményeket a polgárok, pedig itt komoly eredményeket sikerült elérni, és a tagállamok szintjén is komoly erőfeszítéseket figyelhetünk meg. Egy átfogó tájékoztatása a polgároknak rendkívül fontos, mert fontos, hogy az ember csempészek üzleti modelljának megtörése, ez egy fontos célunk, ami a visszafogadást, a hazatérést illeti. Itt viták folynak, elmélyített viták kétszer is járt önöknél a visszafogadási egyezmények ügyében a főigazgatón. Két elemre szeretnék rámutatni, ami szerepel a haladási jelentésben, és ezt külön kiemelnék. Egyrészt beszélünk arról, hogy minőségi és jól időzített adatszolgáltatás működjön. Itt nem csak a számokról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy jobban tudjuk ez alapján értékelni a helyzetet. El kell, hogy mondjuk, hogy jobban kell ezt belül megszervezni, de az Eurostattal is együtt működünk annak érdekében, hogy sűrűbben kapjunk adatokat, és jobb bázisú adatokat kapjunk. És szeretnék beszélni az IBC GA igazgatóságának üléséről novemberben, és itt az a döntés született, hogy fel kell gyorsítani a lépéseket a hazatérés ügyében. Ehhez több szakértői tudásra van szükség, és személyzetre, akik előkészítik ezt támogatólag. És ez egy kötelezettségvállalás is, hogy szeretnék egy néhány szót az EBCJ-ről és a DBCJ-ről, egy, majd az előadásom végén röviden kitérek még erre. Ami az áthelyezést illeti, és a hazatelepítés, vagy visszaszállítást itt, mm, hogy hol tartunk pillanatnyilag, több mint 31 ezer embert sikerült áttelepíteni, és ö, ö, ö, köte, szeptember 26-án erre kötelezettségvállalás. 750 jelentkező van, akiket áttelepítenek Görögországból, 3100 Olaszországból, és vannak további lehetőségeink, lépéseink, amelyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a legsürgősebb lépéseket megtegyük, erre szeretnék hivatkozni, és hát a haladási jelentés ezt tartalmazza. A meglévő kérelmezők áttelepítését szeretnék felgyorsítani Olaszországból és Görögországból, szeretnénk plusz helyekről is tájékoztatni, és hát külön foglalkoznunk kell Olaszországban a kísérlet nélküli fiatalkorúakkal, és ha, ha nem történik meg az áttelepítés, a resettlement ügyében, az áttelepítés ügyében 2500 emberről van szó, 85 százalék meg is valósult, több mint 18 ezer embert 20 tagállamból telepítettünk, és a társadalmi országból is, hát a legtöbben Jordániában, Törökországból és Libanonból érkeztek. Ezt követően az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy 50 ezer plusz helyet biztosítsanak resettlement számára itt anyagi kötelezettséget is vállalt az Európai Bizottság. 17 tagállam vállalt kötelezettséget 34.500 szeméről van szó, és most további kötelezettségvállalásokra számítunk, hogy a célokat elérjük. Ebben a részben szeretném még megemlíteni, hogy kísérleti projekteket indítunk a legális migráció ügyében, ezt már közzétettük a közleményünkben. Szeptember 27-én javaslatot tettünk arra, hogy erről beszéljünk, és egy koalíció jön létre azon tagállamok között, akik egy szelektív számol mellett kötelezettséget vállaltak, erre támogatást biztosítanánk, és a mobilitást és a reintegrációt szeretnék elősegíteni. Ezzel lefednénk az összes szakaszt, az előkészületeket is a projekteken belül, és hát az integráció fontos szerephez jut ezen a területen különböző ágazatokban és szeretnénk tagállamokkal tárgyalni erről, és megfelelő projekteket kialakítani. Ezeknek a feltételei szintén szerepelnek a közleményben, amit szeptemberben adtunk ki és az egésznek a, rend, a pilot projekt rendszere éppen az, hogy a partnerségek minőségét szeretnénk javítani, és így az illegális migrációval szemben hatékonyabban fellépni. Ennyit akartam mondani a november 15-i haladási jelentésről. Most pedig nézzük az EBCG-t. Szeretnék hivatkozni azon elemekre, amelyek szerepeltek a jelentésükben november 15-én, de az 5 haladási jelentést már korábban fog, szeptember 6-án fogadtuk el, és ott még nem volt lehetőség, hogy a szakbizottság tagjainak elmondjuk az ottani tartalmakat, de ez egy jó lehetőség, hogy erre is kitérjünk, mert a melléklet, amit ez tartalmaz, ez az utolsó haladási jelentésben ez fontos információkkal egészíti ki az, e, azt a témát, amit már szeptemberben bemutattunk. Ez frissített információkat tartalmaz. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy e, valamegy ilyen emlékeznek, még hogy ezt e, az IBCG létre hozása 9 hónapot vett igénybe, és most 9, a vég, egy év telt el időközben, és ö, teljesen operatív üzemmódba vált. Ez azt gondolom, hogy fontos, felhívjuk a figyelmet az eredményekre, a vívmányokra, és vannak olyan elemek is, ahol még javításra van szükség, erről is beszélnünk kell. Az egyik fontos vívmánya az, hogy operatív támogatást biztosítanak a tagállamoknak a határigazgatásban. 1500 személyzettel és más személyzetet is kirendeltek különböző határszekciókra a külső határokon Európában. És ez oda vezetett, hogy több erőfeszítésre van szükség a számok kialakításánál, de nem csak a számokról beszélünk, hanem az alkalmazási időszakokról is, és hát a szakértelem is fontos, ezt több specifikációra van szükség a szakértelmet illetően. Úgy gondoljuk, hogy a javulás folytatódik, de ez egy olyan téma, ahol el is várjuk, és fontos is ez. A haladási jelentés rendszeresen vizsgálja a helyzetet, és ezen túlmenően hetente kapunk híreket, információkat, így itt terül ki, hogy milyen szakértőkre van szükség, és a jó tagállamokkal is kapcsolatban maradunk, hogy meggyőzzük őket arról, hogy a hiányosságokat megszüntessük. Ami a gyors reagálási eszközöket illeti, azért itt jelentős hiányosságok vannak, mert csak 14 tagállam vett részt eddig ebben. A gyors reagálású pult tekintve 1500 határőről beszéltem, 26 tagállam jelölte, és ki ezeket, vagy 74%-ban állt fent tehát ez a pool. Mindeddig a második eredmény, ez pedig a sérülékenységi elemzés. Itt gyakorlatilag az első sérülékenységi jelentés megszületett. Most a tagállamokon a sor, hogy rövid távon végrehajtsák az ajánlásainkat, amelyeket mi megfogalmaztunk, és az ügynökségek részéről egy megfelelő monitoringra van szükség. Nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottság szoros figyelemmel kíséri ezt a folyamatot a továbbiakban is, politikai szinten is, de technikai szinten is. Egyszerűen azért, mert figyelembe vesszük az eredményeket a Schengeni értékelés összefüggésében, és igyekszünk jobban felhívni a figyelmet az EU alapok felhasználására. Aztán a nemzetközi együttműködésben is komoly eredmények vannak. Szerbia és fájrom említendő meg, ezt továbbra is visszük, a tanács októberben és az Európai Bizottság is zöld fényt adott a tárgyalásokra, és hogy hasonló eredmény szülesen Bosznia-Hercegovina Albáni esetében Montenegróra vonatkozva is a következő vívmány az európai integrált határ igazgatási stratégia témája. Itt ez Európai Uniós szinten folyik a munka, Hmm. A, tehát folyamatban van ez még, és éppen egy megfelelő közleményen dolgozunk, a főparancsnokság a kapcsolatos megállapítás, itt Lengyelország a fogadó ország és az idevágó előírás hatályba lépett novemberben. Most arra számítunk, hogy ezt a megállapítást végrehajtják, és ez a lehető legjobb feltételeket biztosítja az ügynökség jó működéséhez. Most úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy meglehetősen ö, ö, mélyen, mély együttműködést alakítottunk, és elég jól látjuk, hogy mi működik a végrehajtó ügyvezető igazgató elég pontosan megnézte a sérülékenységi értékelés eredményeit. Október 17-én magas szintű ülés volt a parlament képviselőinek és a tagállamok képviselőinek részvételével, és ez megfelelő információ alapot biztosít, és és szeretnénk a legfontosabb elemeket a közös integrált határőrizeti munkát javítani. Úgy gondolom, hogy azzal érek a végére, hogy a teljes operacionalizációja ennek az európai határőrzeti rendszernek valamennyiünk számára egy prioritást élvező téma, és meg kell határozni a következő lépéseket a folyamatban. Úgy gondolom, hogy a bevezetőmet ezzel befejezhetem, és kíváncsian várom a kérdéseiket, kommentárjaikat. Köszönöm szépen ezt az átfogó prezentációt. A kollégákhoz fordulok, hogy szeretne valaki hozzászólni. Keller képviselő, Verzsi asszony, Zipel asszony, Keller képviselő következik. Köszönöm szépen, és köszönöm én is a prezentációt. Sajnálom, hogy lemaradtam az első percekről, de azért azt hiszem, hogy az üzenet lényege jutott hozzám. Volna néhány kérdésem és talán megjegyzésem. Líbiáról ugye lesz még lehetőségünk arra, hogy ezt megvitassuk a plenárison is. Azt hiszem, hogy nagyon sürgősen ezt meg kell tennünk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy tarthatatlan a helyzet. Azt hiszem, hogy az emberi jogi problémák tisztázása nélkül nem tudjuk javítani az együttműködést. Azt hiszem, hogy tarthatatlan ez a jelenlegi helyzet. Ami az áthelyezést illeti, egyértelmű, hogy a tagállamok részéről nem kielégítőek az erőfeszítések, egyértelmű, hogy többre van szükség, és remélhetőleg a bizottság is továbbra is nyomást fog gyakorolni. Van egy kérdésem a Frontexről, azt hiszem elmondta, hogy a határőrök 74%-a, ugye a tagállamok, ha jól értem, akkor jelezték, hogy hány határőrt bocsátanak rendelkezésre, de emlékszem, amikor ezt az új mandátumot kidolgoztuk, nagyon explicit szankciókat helyeztünk kilátásba azon országokkal szemben, amelyek az ajánlásokat nem teljesítik. A Frontex majd ezt jelzi, de ugyanakkor nem voltak szankciók az olyan esetekre, amikor egy tagállam nem tesz eleget a határőr kvótának. Ez egy kicsit szerencsétlen, hiszen egyfelől a tagállamok egymásra mutogatnak, még ők maguk sem hajlandóak megtenni a saját feladataikat. Tehát szeretném tudni, hogy a bizottság mit tervez, hogy továbbira is nyomást gyakoroljon a tagállamokra, hogy azt kóta 100%-át merítsék ki ha jól értettem, nem is olyan nagy számról van szó, tehát ha mondjuk ennek a 74%-a teljesül, ez azért nem olyan jelentős abszolút értelemben véve. És volna egy észrevételem azzal kapcsolatban is, hogy nagyon sok az emberi jogi, jogsértés a külső határok mentén, ezt az EU határőrei követik el, nem feltétlenül a Frontex alkalmazottai, hanem a tagállami határőrök. A múlt héten is felmerült egy eset, amikor egy hat éves lány a horvát-szerb határon meghalt, mert a családnak azt mondták, hogy egy vasúti sín mentén menjen vissza Horvátországból Szerbiába a vasúti sínen keresztül. Éjszaka nem látták, hogy jön a vonat, és a hat éves gyermek meghalt ebben az incidensben tehát nem tudom, elég nehéz itt ülni, és nyilván a bizottság azt fogja mondani, hogy a tagállam a felelős, és minden bizonyal ez így is van, a tagállam felelős, de ezt nem tartom kielégítőnek, hogy csak ülünk itt, van egy európai határőr rendszer, van egy közös felelősségmegosztási mechanizmus, ott van az ügynökség, közös jogszabályok, közös értékek, és mégis úgy tűnik, hogy képtelenek vagyunk fellépni a jogsértésekkel szemben, amelyeket az Európai Unió határőrei részéről tapasztalunk a határokon. Nem tudom, hogy a bizottság tud erről valamit mondani. Köszönöm. Oui, euh, merci, madame. Igen, köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is ezt az első jelentést, ezt az első konszolidált jelentést. Az első kérdésem az arra vonatkozik, hogy 2015. május 13 óta a migrációs agendán történtek-e változtatások. Itt négy prioritás volt. Az egyik az illegális migráció visszaszorítása, ez szerintem nagyjából rendben van. A második pont a határok biztonsága. Hát nem tudom, itt finoman szóval nem tudom, mi a helyzet. Ezen kívül többet szeretnénk tenni a menedékkérelem területén. Itt megint csak aggájaim vannak, vagy hát kétségeim, mert hát szerintem bizonyos tagállamok tekintetében nagyon messze vagyunk az ideálistól, és aztán a legális bevándorlás. Már sokszor beszéltünk erről, de nagyjából a fekete lyuk helyzetében vagyunk ezzel utóbbival kapcsolatban, mert nem gondolom, hogy a hazaküldés az egyetlen lehetőség. Hogyha több lehetőségünk lenne a déli féltekéből érkező országok számára legális bevándorlás terén, akkor kevesebb lenne az illegális bevándorló, és kevesebb lenne az embercsempész is. Megpróbálok most Líbiára koncentrálni. Először is azt szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy hát persze úgy tűnik, mintha 2014-es szintre visszatértünk volna, de Ma még egyszer azt láttam, hogy egy három éves gyermeket meg tudtak menteni, tehát még mindig három éves gyerekek ma, tegnap kelnek át a földközi tengeren. Azt is szerettem volna elmondani, és ezt az NGO-k is alátámasztják, hogy Líbiában nem csak rengetegen haltak meg a sivatagban, hanem valószínűleg még többen is, mint a földközi tengerben. És gyakorlatilag az összes politikánk az arra vonatkozik, hogy minél hátrébb szorítsuk a bevándorlókat, tehát még inkább a sivatag felé szorítsuk őket. Tunéziával kapcsolatban megkaptuk mindazokat az információkat, amelyekről beszéltünk már, de megvannak ezek az információk, tudjuk, hogy mi a helyzet, de amikor a jelentésben Líbiáról olvasunk, hát az nagyon lesújtó. Mert azt gondolom, hogy amit itt olvashatunk, az gyakorlatilag nem felel meg a líbiai helyzetnek. Kinek adunk pénzt Líbiában, és mire való egyáltalán ez a pénz? Azt mondják, hogy a nemzetközi szervezetek, hát mi ez? senki nem ellenőrzi Líbia területét, csak a fegyveres milíciák, csak ők ellenőrzik a területet. Akkor kinek adjuk a pénzt? Ki kapja meg ezt a pénzt? Két millió, két ezer belső menekültet segítettek, aztán arról is esik szó, hogy 14 ezer menekültáborban nyújtottunk segítséget. Ezeket mind-mind-mind a milíciák ellenőrzik, tehát nézzünk már végre szembe a helyzettel. Tudnunk kellene azt, hogy mi történik. Egy missziós utazást kellene szervezni a helyszínre, és pontosan tudni szeretnénk azt, hogy ki kapta meg ezt a pénzt, és miért azok kapták meg, akik megkapták, és hogyan használták fel ezt a pénzt. Ez eurós pénz, az Európai Uniós állampolgárok vagy adófizetők pénzével el kell tudnunk számolni. Ez a két kis vékonyka oldal vagy paragrafus, ez semmi. Ez egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, és globális szinten sem mondható ez erről. Ami pedig a relokalizációt illeti, hogyha jól értem, akkor vége ennek a folyamatnak egészen addig, amíg nincsen új jogszabály, addig ott van az a 160 ezer személy, és kész. És aztán hát még ezen kívül ugye további 150 ezer Görögországból és ö, Olaszországból, de egyelőre nincsen más ö, relokalizációs eszközünk, és amíg nincsen ilyen, amíg nincsen erre vonatkozó jogszabály, akkor nem is le, addig nem is lesz ilyen relokalizáció. Tehát én azt gondolom, hogy nem állunk a helyzet magaslatán, és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a 2015 májusa sában született ágendám még a híres török és görög válság előtt történt. Ez tulajdonképpen csak a Lampedusa-tól délre fekvő területeken történt 700 áldozatot követelő tragédia megoldására volt hivatott megoldást találni. Egy olyan agendát szeretnék, ami elfogadható számunkra, de szerintem nagyon-nagyon messze állunk ettől. Persze a bizottság sajnálkozhat, amikor visszaküldi az embereket Törökországba, de ez nagyon gyenge magyarázat. Nézzük meg, hogy milyen a helyzet Görögországban. Erről volt is egyébként szó az utolsó plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Csak arra emlékeztetnék, hogy holnap délután 2 óra 30 perckor lesz egy vitánk ezzel kapcsolatban. Verzsia asszony, pont Líbia lesz az egyik téma, Cipper asszony. Thank you very much. Köszönöm. Volt egy vitánk az európai menekült, menekültügyi csomagról, és itt ugye fel is vetettük azt, hogy a tanács bizonyos fájlokkal kapcsolatban gyakorlatilag semmilyen állásponton nincsen. Teljesen más a helyzet az európai határvédelem, illetve a parti védelem tekintetében. Itt már sokkal gyorsabb volt az eljárás, és már az ötödik jelentésnél tartunk, és ha jól tudom, egyenlőre csak 15 tagállam adott embereket, illetve eszközöket. Hol van? Tehát mit, mit lehetne tenni itt? Azt hiszem valamire mindenképpen szükség lenne és mindenképpen látni kellene azt, hogy kik azok, akik nem teszik meg a rájuk eső feladatokat ott, ahol erre szükség lenne. Ami a migrációs helyzetet illeti, szerintem a pénz nem mindig a legjobb megoldás és itt egy megjegyzést szeretnék tenni Líbiával kapcsolatban. Több szervezettől is hallhattuk azt, hogy ha Líbiának adjuk a pénzt, bárkinek is adjuk ott a pénzt, azok az emberek, szervezetek, adminisztrációk legalább egy részét a, kri- a bűnözői csoportoknak kell odaadják, mert különben nem tudják folytatni a munkájukat sem. Tehát azért ezen is el kellene gondolkodnunk, hogy valami más megoldást támogassunk. A bizottság, vagy a tanács, vagy bárki, aki megpróbálja átszervezni a líbiai helyzetet, vagy újra szervezni azt, ami ott van, gyakorlatilag sehová nem vezet, mert borzalmas a helyzet a migránsok szempontjából, és az én szempontomból borzasztó azt látni, hogy tulajdonképpen az egyetlen cél, amit meg akarunk valósítani, az az, hogy az Európába érkező be, menekültek száma csökkenjen. Most az, hogy mi történik Líbiában, az senkit sem érdekel. Én úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet meg kell változtatni a líbiai állampolgárok miatt is, mert lehet, hogy ő nekik egyáltalán nem tetszik az, ami történik velük. És az utolsó kérdésem, Beszéltem a pénzről, de mi a helyzet az Afrika alapnak átutalt összegekkel? Bizonyos tagállamok itt sem tettek még semmit. A legtöbb pénz az EU büdzséjéből érkezett, és a legutolsó kérdésem pedig a szabálysértési eljárásokra vonatkozik, olyan országokkal szemben, akik nem hajlandóak a betelepítést elvégezni. Holmájer asszony? Um, Tisztelt kollégák, tisztelt elnök asszony, igazából fordítva szerettem volna eljárni, és a bizottságnak szerettem volna köszönetet mondani a komoly erőfeszítésekért, mert azt hiszem, hogy a bizottság, illetve a tagállamok részéről is lépésről lépésre haladunk előre. Kedves Ská, megértem azt, hogy a hat éves gyermek esetét, illetve ezt a megközelítést egy problémának tekintett, de az emberi jogok sértésével kapcsolatban azt mondani, hogy egy hat éves gyereket a vonat elé küldtek volna, azért óvatosan kell fogalmazni, nem hiszem, hogy itt bármilyen szándék húzódott volna meg e mögött. Itt valószínűleg nem jártak el eléggé elővigyázatosan, eléggé gondosan. Azt is meg kell értsük, hogy a határoknál a helyzet gyakran sokkal nehezebb, mint ahogyan mi azt itt el tudjuk képzelni a parlamentben, és nem minden olyan egyoldalú, hogy a, be, hogy a bevándorlók, a menekültek oldaláról minden pozitív, a, hatóságok oldaláról pedig nem, tehát differenciáltan kell ezt a helyzetet megnéznünk. Úgyhogy ebben az összefüggésben először is szerettem volna megköszönni azt, hogy egyre többen a tagállamok között is, Horvátország például, erőfeszítést tesz, hogy jobban kezeljék a menekülteket szemben azzal a státusszal, amelyet talán 5-6 éve kaptak volna. És itt a vitáink során is egyértelműen hozzájárulunk ahhoz, hogy haladás történjen. Az átrepítés témájában a bizottságtól azt szerettem volna kérdezni, hogy a tagállamok milyen mértékben hajlandóak hogy úgy mondjam, gyorsabban felvenni a menekülteket a korábbi helyzethez képest, vagy továbbra is vannak administratív fenntartások, hogy akár az áthelyezés vagy az áttelepítés útján felvegyenek, befogadjanak menekülteket. To... Köszönöm. Szigán asszony, ismét a szó. Köszönöm, és válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, kérdéseket, mindent. Talán egy megjegyzéssel vagy gondolattal kezdeném. Teljesen világosan kiderül a prez- prezentációmban is utaltam nagyon sok számra. De kérem, hogy ezeket a számokat, ahogyan elmondtam már az elején is, az, hogy mi a helyzet, hogyan alakult a helyzet az elmúlt évek során. Vannak olyan adatok, amelyek alapján akár trendeket is felállíthatunk. Tehát fontos ezért, hogy lássuk a számokat, az adatokat, és így tudunk tervezni, mert ennek az alapján tudjuk a helyzetet értékelni. De az embereket azért nem felejthetjük el, nem felejthetjük el azt, hogy minden eszköz tulajdonképpen a kezünkben arra való, hogy őket segítsük. Minden egyes migráns egy ember, és így kell rájuk néznünk. Minden egyes vízbe fúlt ember egy élettel kevesebb, és a munkánk során mindig ezt vesszük figyelembe, és amikor kialakítjuk a politikáinkat, akkor is ez vezérel bennünket. Amikor az emberi jogokról beszélünk, hát ezekről nem lehet alkudozni. Az Európai Unió egy értékközesség, számunkra nagyon fontosak az alapértékek, fontosak a, fontos a jogszerűség, és az, hogy ezeket meg is valósítsuk, ezeket a jogi alapelveket. Természetesen a helyzet nagyon komplex, a migrációs politika végrehajtása területén, de higgyék el, hogy minden harmadik országgal való együttműködésünk során az emberi jogok szempontja, ezeknek a teljesülésének a szempontja az egyik legfontosabb. Az ENSZ keretein belül is ebben gondolkodunk, amikor Líbiáról beszélünk, és arról, hogy mit is lehetne tenni az emberi jogok helyzetének javítása érdekében, ott ugye tréningeket is szervezünk, monitorozzuk a helyzetet, és együttműködünk a líbiai parti őrséggel. Ezek fontos modellek, és a monitorozásunk is egy nagyon fontos tevékenység ott, hogyha megvizsgáljuk, hogy hogy néznek ki a fogvatartó központok, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ott is a standard eljárások teljesüljenek. Támogatjuk azokat a tevékenységeket, amelyek az emberi jogok tiszteletben tartását célozzák, és a migrációs politikánkban is figyelemfelhívó kampányokat folytatunk a migránsok körében az emberi jogok teljesülése érdekében. Tehát nekünk a munkánk egészét áthatják ezek a gondolatok. A líbiai jelentés az egyenlőre csak egy progress report, tehát azért tartalmaz egy nagyon érdekes bekezdést az infrastruktúrális beruházásokkal kapcsolatban, és arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet javítani a líbiaiak és a migránsok mindennapi életét, hogyan tudjuk segíteni az ő kisvállalkozásaikat, hogyan tudjuk iskoláztatni gyermekeiket, és hogyan tudjuk a meglévő struktúrákat, közösségi térségeket úgy átszervezni, hogy a kapacitás építésen keresztül ezeket az igényeket le tudjuk fedni. Nagyon nagy kihívás a líbiai környezet, de ugyanakkor partnereinkkel együttműködésben megpróbáljuk úgy alakítani a helyzetet, hogy minél kevésbé legyen veszélyes. Tehát nem tökéletes a helyzet, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy elég jó. A relokációról elhangzottakkal teljes mértékben egyetértek, nem elégséges az, ami történt, és a tagállamok egy része nem vesz részt ebben a szolidaritási gyakorlatban. Megkezdtük ellenük egyébként a szabálysértési eljárásokat is, de ők mégis folytatják a saját gyakorlatukat. A 74 százalék a neveknek. Na hát ezzel kapcsolatban lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. ...1500 határőr, illetve parti őr nevére kötelezték el magukat a tagállamok. Egyelőre még a névlisták nem érkeztek meg, de lehet, hogy itt arról is van szó, hogy konkrétan a programmal kapcsolatos specifikációt még nem küldtük meg. 74%-a a neveknek megérkezett, de a többi majd akkor lesz ismert, amikor pontosan fel tudjuk mérni az igényeket is. Erről természetesen folyamatosan tájékoztatjuk majd önöket, és kiegészítő információkat fogunk biztosítani. Önök is ismerik az emberi jogi jogsértéseket, amelyekről utaltak is, de kérem, hogy bármilyen ilyen incidens az önök tudomására őt kérem, hogy bennünket is tájékoztassanak. Az ember csempészek, emberkereskedők elleni harc rendkívül fontos ebben az egész folyamatban. Azért van ez így, mert gyakorlatilag minden példa azzal kezdődik, hogy ha, nem leszünk hatékonyabbak ebben a fellépésben, és nem leszünk erősebbek, koherensebbek, akkor azt hiszem, hogy ők mindig hozzá fogják alakítani az úgymond üzleti tervüket az éppen aktuális helyzethez, és gyakorlatilag sosem szűnik ez meg pontosan erről van szó, az egyik legfontosabb pillére a tevékenységünknek az embercsempészek elleni harc, és, jelent, és remélem, hogy a következő jelentésünkben már pozitívabb fejleményekről számolhatunk majd be ezzel kapcsolatban, és csökkenni fog ezeknek a drámai helyzeteknek a száma. Ugyanakkor természetesen várom az összes információt a szabálysértésekkel kapcsolatban is, és az Európai Parlamentnek egy delegációja Líbiába fog utazni decemberbe. És természetesen mire ez az út, az út szervezésével kapcsolatban nagyon szívesen felveszük önökkel a kapcsolatot, hiszen ez egy fontos misszió lesz. Ami pedig az európai migrációs Agendát illeti 2015-ben, nos hát minden az, ami azóta történt, az gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy holisztikus, átfogó modellt akartunk javasolni, a lehető legjobb migrációs menedzsmenttel kapcsolatban. Ez még mindig megvan, ez a dokumentum jelenti az alapját mindennek, még most is érvényes, ennek a bizottságnak a munkájának is ez adta meg az alapot, mert Juncker úr migrációs politikájának prioritásait tartalmazza. Ez egy jó dokumentum, amely rövid, közép és hosszú távon is érvényes. 2015-ben tényleg akkor volt a legdrámaibb a helyzet, és akkor szükség is volt arra, hogy minél hamarabb műveleti kapacitásokat építsünk ki, hogy az azonnali válsághelyzetben valamit tudjunk tenni. Az Európai Unióban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos referenciapont, ez az ágenda, és szeptember 27-i közleményünk és a következő Progress Report is be fogják bizonyítani azt, hogy a műveleti kapacitásaink lehet, hogy nem teljesen fenntarthatók, de azért elég jól működnek arra, vagy ahhoz, hogy a frontvonalban lévő országokat segíteni tudjuk. Ez most Olaszország és Görögország, de máskor majd más lesz az mégis úgy gondolom, hogy ez ennek az ágendának a része, de a többi területen azért elég jól haladunk. Itt van például a határmenedzsment. Ezeken a területeken azért nagyon is szépen előre tudtunk lépni. Gyorsabb és célzottabb változtatásokra van szükség jogi szempontból is, hogy az egész rendszer működőképesebbé váljon és átfogóvá ahhoz, hogy a legális bevándorlást beleértve is működőképes rendszert alakítsunk ki. Valóban a legális bevándorlás kapcsán csökkenteni lehet az illegális bevándorlók arányát. Ami a az áttelepítéseket illeti, a 81% az jó hír, és ezen felül pedig az egész rendszer kapcsán láthatjuk azt is, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a bevált gyakorlatokat ki kell cserélni, segíteni kell a tagállamokat abban, hogy az administratív akadályokat le tudják építeni, és hogy mindannyiunk számára egy jobban működő rendszer tudjunk kialakítani. Nagyon fontos elemekről van szó, globális kötelezettségvállalásaink szempontjából is, hiszen egy, éppen most folynak a tárgyalások a globális migrációs megoldásokkal kapcsolatban, és itt nekünk is vannak kötelezettségvállalásaink, és a mi jogalkotási munkánkban itt meg kell tanulnunk segíteni a tagállamokat, hogy csökkentsék az administratív terheket, akadályokat. Tehát szerintem pozitív a munkánk, és hogyha megnézzük azt, hogy milyen más elemekről van itt még szó, nagyjából lefettem minden feltett kérdést, sőt, az első prezentációmban az Afrika alapról is esett szó, valóban vannak olyan elemek, és van egy olyan része ennek, hogy amit a tagállamok is most követnek, de alapvetően nagyon sok projekt már működik, és ezeknek az eredménye még inkább motiválja, fog, motiválni fogja a tagállamokat. Tehát a az Afrika alapban ugye az afrikai országokat akarjuk ezen keresztül segíteni. Köszönöm szépen. Köszönjük, Szigán asszony, ezt a nagyon részletes választ és a prezentációt. Köszönjük szépen, kedves kollégák, az önök érdeklődését is. Holnap folytatjuk 9 órakor a munkát. és a migrációs csomaggal kapcsolatos témákról lesz szó. Köszönöm szépen!